Dear colleagues, welcome to... Kedves kollégák, mindenkit sok szeretettel köszöntök a délutáni ülésen. Mielőtt megkezdjük a közmeghallgatást, először az Alapjogi Ügynökség Bécsi központjába tett látogatásunkról szó, ö, számolunk be. Május 17-18-án volt ez. Ez a prezentációt, ezt ma délelőtt kellett volna megtartani, de utolsó pillanatban módosításokra került sor a, a napirenden, és ezért el kellett, hogy halasszuk. Nagy úr volt az alapjogi jelentés jelentéstevője, és ő fog beszámolni nekünk erről a látogatásról. Tessék, meg is adom a szót. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Két héttel ezelőtt egy nagyon kellemes látogatásra került sor Bécsben. A résztvevők, Csineki asszony, karl Becker és én vettünk részt ezen a delegációs ülésen, illetve a Libe titkárság tagjai, Michael Oflati igazgató tájékozt, ö, fogadott bennünket, és tájékoztatott bennünket az ügynökségről, a munkájáról, a több éves keretről, és a kulcsfontosságú egységekről tájékoztatást kaptunk a munkamódszerekről, a kutatásokról, rendezvényekről, és emellett meghívtak bennünket a jövő heti alapjogi fórumra Bécsben. Emellett tájékoztatást kaptunk a görögországi ügynökségi munkáról a hotspotokban, illetve különböző érdekelt felekkel is találkoztunk emberjogi intézmények képviselőivel, NGO-kkal. Amikor a jelentést készítem idén, külön figyelmet fogok szentelni a menedékjognak és a menekültügynek, és erre részletében ki fogok térni. A delegáció hangsúlyozta, hogy nagyon fontos, hogy az ügynökség folytassa a munkahelyet a civil társadalmi ö, szervezetekkel és a nemzeti parlamentekkel együttműködésben. A jelentéstevő, a jelentés készít, kitért arra is, hogy a legutóbbi migrációs válságnak milyen súlyos következményei voltak, és a sebezhető csoportokra, a gyerekekre milyen hátrányos hat, hatásuk van ennek, ezeknek a válságoknak, és nagyon értékes adatokhoz jutunk a jelentésnek köszönhetően. És azt kértük az ügynökségtől, hogy proaktívabb szerepet játszon, és a jelentéseket, a külön jelentéseket állítsa rendelkezésünkre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Csincsinci asszonyt kérem szépen, hogy szóljon hogy egészítse ki. Köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök asszony. Igen, én is részt vettem ezen a látogatáson Bécsben. És szeretném kiegészíteni azt, amit kollégánk elmondott, a delegáció vezetője. Nagyon érdekes volt ez a találkozó az ügynökséggel. Ami az e, eredményeket illeti, nagyon érdekes volt hallani az eddigi munkájuk eredményeit, az általános eredményeket. Nos, ezek általánosságban pozitívan értékelendők, tehát az ügynökség vezetőjével beszéltünk, ahogy kollégám is említette, és hát ez számunkra nagyon jelentős volt ez a látogatás. Jó munkát végez az ügynökség az emberi jogok érdekében, a migráció nagy kihívást jelent természetesen. Végeredményben olyan emberekről van szó, akiknek el kellett hagyniuk a hazájukat, és akik az Európai Unióban próbálnak boldogulni jobb élet reményében. Az ügynökség szakértőket is küldött ki egy task force keretében, ők most Görögországban vannak. A helyzet továbbra is rendkívül bonyolult és összetett, főleg ami a kiskorúakat illeti. Nagyon fontos a feltételek, illetve a körülmények ellenőrzése, és tisztázni kell azt is, hogy az eh, megérkező személyeket, az Európába érkező személyeket eh, hogyan fogadják. Egy egy kézikönyv elkészítésén dolgozik az ügynökség, amely a menedékkérők való bánásmódra vonatkozik. Ez egy nagyon érdekes dolog, egy cselekvési terv öm, jöhet ki ebből, és itt nagyon fontos odafigyelni a kíséret nélkül érkező kiskorúakra. Ami a kézikönyvet illeti, ez nagyon is szükséges lenne, hogy általánosságban öm, tudjuk, hogy mi itt az elvárható bánásmód és fogadási mód. Tehát ezen a területen van előrelépés, erősítjük, illetve folyamatosan hangsúlyozzuk az ügynökség szerepét, és a parlament nekünk, a parlamentnek és a szakbizottságnak nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy milyen lehetőségek nyílnak meg ezen a területen. Köszönöm szépen, mondja az elnök azt hiszem, hogy az ön ajánlásai, illetve nagy úr gondolatai, nagy ajánlásai is nagyon hasznosak voltak. Nos, kedves kollégák, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy fogadhatom önöket, üdvözölhetem önöket a 2015-ös emberi jogi helyzetről szóló meghallgatáson. Claude Morales kért meg arra, hogy a szakbizottság alelnökeként képviseljem őt ma délután. Most már a LIBE eh, életében ez hagyományá vált, hogy ezt a eh, meghallgatást megszervezzük. Mm, a az éves jelentés elkészítésének keretében, amely az Európai Unióban az alapjogokról eh, szól. Sok szeretettel köszöntjük az Európai Uniós intézmények képviselőit, akik bemutatják a képviselőknek, hogy milyen előrelépésre került sor ezen a területen. 2015. szeptember 8-án eh, az Európai Uniós alapjogi helyzetről szóló állásfoglalásában az Európai Parlament megerősítette azt, hogy az Európai Unió intézményei és tagállamai számára elengedhetetlen garantálni a közös európai értékek tiszteletben tartását, ahogy ez szerepel az Európai Uniós Szerződés második cikkében, illetve az Európai Uniós Alapjogi Kartában. Ezt európai és nemzeti jogszabályalkotási szinten el kell végezni a közpolitikákban, illetve ezek végrehajtásában, és közben a szubszidiaritást tiszteletben kell tartani. Most pedig meg fogom adni rögtön a szót a nagy képviselő úrnak, akit kérek, hogy tartsa meg a bevezetőjét. Tessék önél szó. Köszönöm szépen. Jelentéstevőként Az idei alapjogi helyzetről szóló jelentés jelentéstevőjeként nagy örömmel veszek részt ezen a meghallgatáson, és remélem, hogy valóban gyümölcsöző vitát tudunk folytatni az alapjogokról. Ezek a jogok nagyon fontosak a mindennapi életünkben, minket, mint egyéneket, illetve egyes csoportok tagjait is, minket, mint csoportok tagjait is védenek ezek a jogok. mindegyünk tagja valamilyen csoportnak, amelynek szüksége van valamilyen védelemre, mindegyünk valamilyen kisebbségnek a tagja, amely kisebbségnek igénye van védelemre. És ezeket a jogokat jogilag garantáljuk ugyan, de ezek, a, ez gyakran nem valósul meg, nem kerül végrehajtásra számos jogszabály. Um, ki kell használnunk minden lehetőséget arra, hogy ha hangsúlyozzuk az alapjogok fontosságát, és hogy az Európai Unió vezető szereplő, az alapjogok támogatásában tudnunk kell, hogy milyen helyzet az Európai Unióban, és Tudnunk kell, hogy mi a helyzet tehát az egyes tagállamokban, hiszen e- előfordulhat, hogy problémás helyzetek merülnek fel. Gyakran többet várunk el más országoktól, mint amit megvalósítunk idehaza. Különböző témákról lehet itt beszélni, a roma kérdésről, a fogyatékkal élők, az LGBTI jogok, és nagyon örülök, hogy mivel én egy nemzeti kisebbség tagja vagyok, a Európában 40 millióan tartoznak egyébként valamilyen nemzeti kisebbséghez, de tehát a nemzeti kisebbségeknek is van, az, er, ennek a témának is van egy szakértője, aki most itt részt vesz majd a meghallgatáson, és az elmúlt években ezek a témák is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az Európai Parlamentben. az egyre többen hajlandó a konstruktív módon beszélni a jogaikról, és azt gondolom, hogy mind itt most a meghallgatáson, mind a jelentés elkészítésekor támogathatjuk ezeket a témákat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a rövid bevezetőt, mondja az elnök. Most pedig meg is adom a szót a vendégeinknek, és majd a két rész végén, minden egyes rész végén lesznek kérdések és válasz lehetőségek. Az ülést közvetítjük interneten, és a szakértők hozzászólásait így tehát rögzítjük. Először is az Európai uniós alapjogi helyzet 2015-ben, az előrelépések és a kihívások. Az első panel kezdődik tehát. Franc- Francisco Fonseca Morillot üdvözlöm. Az Európai Bizottság igazságszolgáltatás és fogyasztóvédelmi főigazgatóját. Ő Timmermans alelnököt képviseli, aki sajnos nem tud részt venni ma a meghallgatáson, és meg is adom a szót Fonseca úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, és először is hadd mondjam el, hogy Timmermans úr sajnos nem tudott eljönni, és elnézését kéri, a szakbizottságnak, önöknek más elkötelezettségei vannak a European Development Days keretében. Európai és afrikai miniszterekkel találkozik, és emiatt nem tud itt lenni, és kérte, hogy mentsem ki. Az önök engedelmével most akkor rátérnék arra az üzenetre, amelyet az alelnök úr kívánt átadni önök, nek. Európa um, nélküli um, helyzetben van, hatalmas kihívások merülnek fel a um, a menekült válság egyes közhatóságokat hatalmas kihívás elé állította. A brüsszeli és párizsi terrorista támadások is sokkoló módon emlékeztettek bennünket a radikális radikalizált emberek által támasztott veszélyre. Ez nagyon sok polgár érzi ezeket, a, érzi a félelmet, most már félnek attól, hogy elárasztják, őket a menekültek, hogy Európa nem tud cselekedni. Félnek a gazdasági válságtól, félnek attól, hogy a szegénységbe lesüljednek, félnek a terrorista támadásoktól, és hogyha a félelem dominál, akkor csak a veszélyeket látjuk, és a lehetőségeket pedig nem. A, fel, a félelmet le kell győzni, és mindenkinek megvan a maga története, mindenki hozzá tud járulni a társadalomhoz, amely demokráciára, toleranciára és, és tiszteletre épül. A az alapjogi karta végrehajtásáról szóló jelentésünkben most arra, most van egy új fejezet, amely a 2015-ös éves kolokviumunkat foglalja össze, amely az emberjogi párbeszédet helyezi keretbe, és ezért a 2015-ös éves karta jelentés a tavaly októberi első kolokviumra vonatkozik, illetve ezt dolgozza fel, és ez a muzulmán ellenes gyűlölet elleni harcra szólít föl, és ezzel a témával foglalkozott. A kolokvium során a résztvevők, szakértők azonosították az aggasztó trendeket, és felvetették arra lehetőséget, hogy a gyűlölettel és a gyűlöletbeszéddel szemben mit lehet tenni, hogyan lehet fellépni, hogyan lehet biztosítani a tiszteletet. Konkrét fellépési lehetőségeket azonosítottak, amelyek szerepelnek a jelentés ezen említett fejezetében. A felmerült lehetőségek közül az egyik az, hogy az Európai Unió lépjen párbeszédbe bizonyos cégekkel, internetes lehetőségeket kínáló cégekkel, tagállamokkal, hatóságokkal annak érdekében, hogy az online gyűlöletbeszédnek gátat szabjanak. A az IT eh, cégek, mint például a Google, a Twitter, a Facebook és a Microsoft, Microsoft eh, feladata az, hogy értékeljék a gyűlöletbeszédek, gyűlölet eh, tartalmakat az interneten, és ezzel szemben fel kell lépni. Hogy ezek a cégek beleegyeztek abban, hogy a hogy 24 órán belül eltávolítják az oldalaikról a gyűlölet tartalmú hozzájárulásokat. Nem engedhetjük meg, hogy az internet, az antiszemitizmus, a gyűlölet és az erőszakra való felszólítás fóruma, platformja legyen. Nagy, nagyon fontos az együttműködés a hatóságok között, az ügyészségek között, a civil társadalomnak is szerepe van. Ennek kiegészítéseként az IT cégek persze az, az véleménynyilvánítás szabadítsát, szabadságát tiszteletben kell tartani, de a gyűlöletbeszéd az nem szabad véleménynyilvánítás. A diszkrimináció, a rasszizmus és a xenofóbia elleni fellépés nagyon fontos, és a jelenlegi ö, klímában, ahol nagyon mérgező narratívák merülnek fel, ez kifejezetten veszélyes lehet. A verbális és fizikai támadások a migránsokkal szemben, vagy külföldinek, idegennek tartott személyekkel szemben növekedtek a tagállamokban. Ez nagyon aggasztó trend, és gyakran muzulmán ellenes érzelmek kísérik ezeket. Mindannyiunk számára nagyon fontos a közös fellépés, Tudjuk, hogy a törvények csak annyit érnek, amennyit megvalósítanak belőlük. Az Európai Bizottság üdvözli a parlament rasszizmus ellenes rendezvényét. Az Európai Bizottság is egy új platformot indít antirasszista politikai iránymutatásokat dolgoz ki a civil társadalom, a tagállamok és más nemzetközi szervezetek részvételővel. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy mennyire pozitív eh, szerepet eh, játszott ebben az EFRA és a, a, az Európa Tanács. Célzott eh, finanszírozást biztosítunk. Aztán a legfontosabb a legfontosabb alapjogi fejleményekkel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy a 2015-ös jobb jogalkotási csomagban az általános hatástanulmányi eljárásaink fontos részének tekintjük az alapjogi helyzet elemzését. A jobb jogalkotásnak feladata az alapvető jogoknak való megfelelés az egész törvényhozási ciklus ö, folyamatban. A kartát az Európai Uniós jogszabály alkotóknak tiszteletben kell tartaniuk. Ez a nemzetközi egyezményekre is vonatkozik, és a, és a támogatásokra, pénzügyi támogatásokra is az emberi jogokat és az alapjogokat például a nemzetközi kereskedelmi eh, szerződésekben is figyelembe vesszük. A karta tiszteletben tartása minden szinten elengedhetetlen. Hogyha szabadság, biztonság térségét akarjuk létrehozni, és a jogtérségét, akkor az alapjogi védelem szintjét emelni kell az Európai Unióban. Ebben az összefüggésben az adatvédelmi csomag erősítése, az ártatlanság vélelme, a gyermekek számára nyújtott védelem a bűnügyi eljárások során, illetve a részvétel lehetősége a bírósági eljárásokon, olyan alapvető jogok, amelyeket megerősítettünk. Most itt az ideje annak, hogy ennek a végrehajtását monitorozzuk. How the charter was applied and in was Nos, mi a tagállamok feladata? Szeretném kihangsúlyozni itt, hogy fontos a jogsértési eljárások használata, hogy azt biztosítsuk, hogy a tagállamok megfelelnek a karta szövegének, amikor az Európai Uniós jogszabályokat a gyakorlatban alkalmaznak. Szeptember és december között 2015-ben 49 jogsértési határozatot hoztunk olyan tagállamok ellen, akik rosszul alkalmazták a közös európai menekültügyi rendszert. mind európai, mind tagállami szinten a kép nem mindig rózsás. Ahogy a bevezetésemben elmondtam, 2015-ben nagyon nehéz évet éltünk eh, alapjogi szempontból, a mene, főleg a menekültek miatt, és fontosabb, mint bármikor az, hogy biztosítsuk az, hogy közös értékeken alapul a szakpolitikánk, és az Európai Uniós Alapjogi Kartának teljes mértékben megfelelnek a tetteink. Most engedjék meg, hogy a jövőről is szóljak. Az alapjogi kollokvium november 17-én és 18-án ül össze, és itt a sajtószabadság, pluralitás és demokrácia lesz a téma. Ez az alapjogi karta 11-es cikkének a témája, az alapvető demokráciai értékekről van szó, és a kollokvium Számos kapcsolatot fog feltárni a pluralista és szabad média között egyrészt, másrészt pedig a de- demokrácia között. Már elkezdődött az egyeztetés a médiákkal a bizottságban, és július 14-ig tart ez a folyamat. Kérem, mindannyian vegyenek részt ebben, a kollokvium eszmecseréjét gazdagítsák, hogy ezáltal is hatékonyabbá tegyük az eszmecserét. Szívből meghívok mindenkit erre a kolokviumra. Végül pedig arra kérem önöket, hogy támogassák a bizottsági jelentés konklúzióit, és kérem az emberi jogok és a jogállamiság értékeit önök is támogassák. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes prezentációt. Most pedig megadom a szót Paul Valessassaman Eiseld úrnak és Martin de Graaf úrnak is. A holland elnökséget képviselik ők, a tanács holland elnökségét, az alapjogi emberi, az alapvető emberi jogi és szabad mozgás munkacsoport munkájában is vettek részt. Önöknek megadom a szót. Önöknek, kettejüknek együttesen 15 perc időt szeretnék biztosítani. Köszönöm szépen, elnök asszony, és mindenkit köszöntök délután, tisztelt képviselők és egyéb meghívottak. Először is köszönjük ezt a meghívást, hogy társadalmi szerepeljünk ezen az ülésen. Mi a az emberek szabad mozgása a polgári jogi és az alapvető emberi jogi munkacsoport tagjai vagyunk, és nagy örömünkre szolgál, hogy a holland elnökség alatt történt fejleményeket ismertethetjük önökkel. Kérem, engedjék meg, hogy a második éves jogállami dialógust említsem meg a tanácsban. A 2014-es évben elfogadásra került egy tanácsi konklúziós anyag, amely kihangsúlyozza annak a szükségességet, hogy legyen egy tanácsi platform ebben a témában, és ennek az volt az utóélete, hogy tavaly novemberben a Luxemburg elnökség alatt született is már létre is jött egy ilyen eszmecsere. A holland elnökség egy második eszmecsere kört szervezett a Belis Igazságügyi Tanácson múlt hónapban. Az volt a célkitűzés, hogy az emberi hogy az alapvető európai értékeket hogyan tudjuk biztosítani, amikor a menekülteket integráljuk a társadalmainkban. Ez egy olyan follow-up munka volt, amire Strasbourgban, aminek az előzménye Strasbourgban került sor, és a, ezt a párbeszédet az Michael O'Flatt igazgató nyitotta meg, aki az Európai Emberi Jogi Ügynökség igazgatója. Nagyon őszinte légkörben zajlott ez az eszmecsere, számos tagállam aktívan részt vett ebben, és az rajzolódott ki, hogy nagyon sok tagállam ugyanazokat a kihívásokat azonosította be. Az integráció tagállami kompetencia azonban közös érdekünk mégis a sikere, hiszen az egyik tagállami eseményeknek közvetlen kihatása van a többi tagállam ra is, és ugyanazok a nemzetközi sztenderdek érvényesek az összes Európai Uniós tagállamra egyúttal, az is világos, hogy nincsen konfekció méret, nincsen egy általános megoldás, ezért nagyon fontos, hogy a bevált gyakorlatokat a tagállamok megosszák egymással, és nagy örömünkre szolgál az, hogy a, legjo- a legtöbb javaslatot és bevált gyakorlatot, amelyet a párbeszédben meghallgathatunk, a bizottság bele is vette a fellépési tervébe, amelyet a múlt héten mutattak be. És ennek a párbeszédnek az előkészületeinél nagyban profitáltunk számos civil társadalmi szervezet véleményéből. A jogállami párbeszédet évvégéig kiértékeljük a tanácsban, és reméljük, hogy ez a két eszmecsere is megmutatta, hogy ez egy fontos folyamat, folyamatosan beszélnünk kell a jogállamiságról a tanácson belül. És az Európai Unió nem sokára az, emberi, az Európai Emberi Jogi Egyezmény eh, része lesz, ezt szeretném most elmondani, és eh, április 14-én eh, a Libében már erről beszéltünk. Ott is elmondtam, hogy a tanács teljes mértékben elkötelezett, hogy a, szerződés ért, a szerződések értelmében csatlakozzon ehhez az egyezményhez. Az elnökségünk alatt további előrelépéseket is tettünk, ezek inkább technikai eljárásbeli jellegűek, amelyeket az Európai Bíróság miatt kell megtennünk. Most pedig értékeljük azokat a lehetséges opciókat, amelyek a politikailag érzékeny területeket érintik, mint kölcsönös bizalom, közös külpolitika. És ezt, ezt az elemzést a következő szlovák elnökség folytatni fogja. Végül pedig elnök asszony részemről szeretném még megemlíteni azt a munkafolyamatot, ami a munkacsoportunkban zajlik, a bizottság javaslatáról van szó. Az Európai Uniónak a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak prevenciójáról és az ez elleni harcról szóló egyezményhez való csatlakozása csatlakozásáról van szó, az úgynevezett isztambuli egyezményről. A következő elnökség az talán lesz ez, és ők fogják ezt véglegesíteni. Most pedig elnök azt, hogy megadom a szót a másik alelnöknek. Köszönöm szépen, Márten, köszönöm szépen, elnök asszony. Számomra is nagy megtiszteltetés, hogy elmondhatom önöknek, hogy milyen tevékenységeket folytattunk a holland elnökség alatt az alapjogok területén. Különösen szeretném felhívni a figyelmüket a tanácsi következtetésekre, az alapjogi karta gyakorlati alkalmazása kapcsán 2015-ben, és ezt az anyagot a biült tanács múlt csütörtökön fogadta el, június 9-én. És szeretnék még szót szólni az általunk szervezett tev- egyéb tevékenységekről és Ebben a kontextusban először is egy kis könyvecskére hívnám föl a figyelmüket. Fairness in Times of Miseries and Catastrophes, ez a címe ennek a könyvnek, és a cím alapján úgy gondolnánk, hogy ez egy most íródott könyv, de nem. 1584-ben írta ezt egy tudós, mégpedig egy Justus Lipsius nevű tudós, amely, eh, akinek a nevét egy tanácsi épület is viseli. Ez a 16. századi könyv nagyon fontos megközelítéseket és máig érvényes megközelítéseket tartalmaz az Európai Uniónak és az intézményeinek is, különösen napjainkban. Legalábbis egy fontos különbséget azért mégiscsak találhatunk a 16. század és a modern korszak között, mégpedig az, hogy a társadalmainkat ma a jogállamiság jellemzi, és demokratikus kormányok vezetik őket. Um, az alapjogi karta ma az Európai Unió egyik nagyon fontos dokumentuma, és ez vissza is vezet engem a tanácsi konklúziókhoz. Mit jelent a tanácsi konklúziók anyaga? A négy legfontosabb témát érinteném. Először a karta. Február 19-én a holland elnökség szervezett egy szakértői szemináriumot, amelynek a témája az egyes tagállami gyakorlati alkalmazás volt, a karta gyakorlati alkalmazása. Ez Hágában volt ez a konferencia. Ez azt jelenti, hogy az egyes tagállami hatóságoknak hogyan kell kialakítani a jogszabályokat a karta szellemében. Ebben a szemináriumban különböző érintett felek, stakeholderek vettek részt minden tagállamból, és, a, és konstruktív munka folyt. Ennek a szemináriumnak néhány érdekes eredménye is született, amely tükröződik a tanácsi következtetések szövegében. Az egyik az, hogy nem szabad ezt izoláltan kezelni, ezt a kartát, kontextusában kell kezelni az egyéb alapvető jogi forrásokkal. A második dolog. Az 51-es cikk megfogalmazása rendkívül fontos, és a hatály meghatározása független az Európai Bíróság egyéb határozataihoz. A harmadik a képzés fontossága, a negyedik pedig a, az ígéretes gyakorlatokat cserélni kell a gyakorlati szakemberek között az egész Európai Unióban. A második fejezet a koherencia a belső és a külső alapjogi szakpolitikák között az Európai Unióban. Ezt már nagy úr is említette részben. Itt nem csak arról van szó, hogy ezt prédikáljuk, hanem elmondjuk azt is, hogy a gyakorlatban ez hogy néz ki. Fontos az, hogy megtaláljuk az együttműködés útjait, Márciusban a COHOM csoporttal találkoztunk, amely az Európai Unión kívüli emberi jogi kérdésekkel foglalkozok. Az Európai Uniós Ügynökség is részt vett ezen, és összeállítottunk egy elnökségi szöveget, amelyben néhány kérdést is felvetettünk, amely nagyon konstruktív eszmecseréhez vezetett. Többek között a tanács arra következésre jutott, hogy jobban gorcső alá veszi az úgynevezett lives to take jelenséget, nagyon fontos ez a harmadik országokban folytatott missziók szempontjából, ahol megmagyarázzuk, hogy az Európai Unió belső politikája e tekintetben hogy néz ki. Ezen kívül konkrét Európai Uniós jogi témákban folyamatosan eszmét cserélünk a harmadik országokkal, például a fogyatékkal élő személyek jogainak esetében többek között. A harmadik dolog kihangsúlyozta a konklúziók anyaga, a xenofóbia, a homofóbia és a rasszizmus elleni harc fontossága, és Forszéka Mariló úr is már kihangsúlyozta ennek a témának a fontosságát az imént. Április 28-29-én a holland elnökség a FIFA-val együtt, a, az alapjogi ügynökséggel együtt szervezett egy negyedik ülést is a a hate crime vagy gyűlölet bűncselekmények területén. Az ügynökség a saját kompendiumát mutatta be ezúttal, a tekintetben, hogy ők milyen fellépéseket gyakorolnak a gyűlöletbeszéd elleni harcban. Az új bizottsági magas szintű munkacsoport munkájával ez összhangban van, amely munkacsoport az intoleranciával, a xenofóbiával és a gyűlöletbeszéddel foglalkozik fontos ennek az új csoportnak az egy másik feladata is, egy új metodológiát kell kifejleszteni az adatgyűjtés és a gyűlölet bűncselekmények regisztrálása tekintetében illetve fontos a bizottságnak az informatikai cégekkel való dialógusa is a gyűlöletbeszéd kapcsán, és Mulide úr is beszélt már erről. Végezetül, elnökségként mi úgy gondoljuk, hogy nagyban hozzájárultunk ahhoz, hogy előrelépés történjen olyan területeken, amelyet az Európai Parlament is nagyra értékel, és ebben a kontextusban szeretnénk megköszönni a bizottsággal és az Európai Parlament kép, munkatársaival a kiváló együttműködést, illetve az NGO-kkal, az emberi jogi és a demokrat, demokratikus hálózatokkal való együttműködésünkért is hálásak vagyunk. Minden jót és sok sikert kívánunk a szlovák elnökségnek is. Köszönöm szépen. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Uh, now listen to Matthias. Akkor most uh, Matthias Krudent fogjuk meghallgatni, aki a szakpolitikai tervezés igazgatója az Európa Tanácsban. Ő a, uh, az éves jelentést fogja bemutatni az uh, a jogállamisági főigazgatóság készítette ezt. Köszönöm szépen. About the Secretary General's uh, third annual report on the state of democracy. Nagyon örülök, hogy bemutathatom az emberi jogokkal kapcsolatos harmadik éves jelentést. Először is uh, szeretném uh, visszhangozni azokat a szavakat, amelyeket hallottunk az előrehaladással kapcsolatosan, illetve az előrehaladással kapcsolatosan, az isztambuli egyezmény és az, egye, az alapjogi egyezményhez való csatlakozással kapcsolatosan. Az Európai Uniót erősíti ez, és nem csak az Európa Tanácsot. A kiegészítő jegyzőkönyv a földi harcosokkal kapcsolatosan, ez is nagyon lényeges ennek és az alapvető jogok védelmének a védelmében nagyon fontos elem, hogy megvédjük magunkat azoktól, akik el akarják pusztítani ezeket az alapjogokat. Ami az Európa Tanács jelentést illeti, tudnunk kell, hogy az Európa Tanács különböző értékeket képvisel, kormányközi mechanizmus 47 európai ország, beleértve 28 Európai Uniós tagállamot tagja ez, Különböző normákat határoztunk meg az emberi jogokkal és a jogállamisággal kapcsolatosan a legtöbb norma jogilag kötelező, és amikor a normáknak való megfelelés kérdése felmerül, és ez gyakran felmerül, ezeket a kérdéseket nem politikai tárgyalások keretében vizsgáljuk, hanem monitoring mechanizmusokkal vizsgáljuk, szakértőkkel, független szakértői testületekkel, vagy pedig az Európai Emberi Jogi Bíróság dönt ezekről. Ezt háttérként szerettem volna elmondani maga. A jelentés különböző célokkal készült, egy kicsit olyan, mint egy svájci bicska. Először is a módszertant határozza meg az erősségeket és a gyengeségeket, a 47 tagállam erősségeit, gyengeségeit, a biztonság garantálása tekintetében, tehát hogy jól működnek-e a fékek és ellensúlyok rendszerei ezekben az országokban, és ezeket a normákat, szabályokat használjuk fel, amit az előbb ismertettem. Ebben a jelentésben részletesen ismertetjük, hogy a tagállamoknak mi a teendőjük, és mi az, amit nem szabad tenniük, annak érdekében, hogy garantálni tudják a hatékony és független, pártatlan igazságszolgáltatást, a szabad és független médiát, a jól működő civil társadalmat, a jól működő politikai intézményeket és a befogadó társadalmat, amely ellenáll a külső fenyegetéseknek és a belső feszültségeknek. Ez egy olyan metodológia, amely nyitott, és nagyon szívesen adjuk át másoknak is használatra, hogy értékeljék a helyzetet egy bizonyos országban, vagy egy országcsoportban, ezeken a területeken, amelyeket az imént említettem. Úgy gondoljuk, hogy nagyon jól, objektíven teszi lehetővé a problémák mérését, értékelését és a gyengeségek meghatározását. A második lépés a problémák meghatározása, illetve a problémák nagyságrendjének a felmérése és a prioritási sorrend fel, felállítása. A három pillér, 23 paraméter és közül kb. 200 mérési kritérium, amit tartalmaz ez a módszer, amivel számszerűsíthetjük ezeket a tényezőket és természetesen ez a számszerűsített értékelés nagyon fontos, hogy a prioritási sorrendeket megállapítsuk, és az orvosló intézkedéseket meghatározzuk. Amilyen megállapításokat illeti, most nem akarok végigmenni az egész jelentésen, hiszen ezt átadtuk önöknek, és gondolom, akit érdekel, el is olvasta. Van három általános következtetés, amely kiderül belőle. Először is, hogy aggasztó a helyzet mind az öt pillérben, igazságszolgáltatás, média, stb. stb. És a tendencia többnyire romló. Ez, ezért nagyon aggasztó a jelentés tartalma. Nem csak néhány országról van szó, akik általában pelengéren vannak, hanem eléggé elterjedt földrajzilag ez a sok probléma és az a romló tendenciát mindenhol tapasztaljuk, mind a 47 tagállamban beleértve az Európai Unió több tagállamát is. A harmadik általános következtetés, hogy sok nehézség probléma, amit szóba kerül, már nem magyarázható átmeneti nehézséggel, vagy a tapasztalat hiányával, általában egyre inkább szándékos politikai eljárás eredménye, amely kifejezetten ellenébe megy, és szándékosan ellenébe megy az Európa Tanácsi kötelező normáknak. És nem is akarok többé a részletekbe menni, de beszélni szeretnék arról, hogy mi történik a szólásszabadság területén. A 47 tagállam mindegyikére igaz, hogy az az újságírókat nem védik előképpen az erőszaktól és a fenyegetéstől. 16 tagállamban nincsen védelem a jogszabályok önkényes kihasználásával szemben, az antiterrorizmus, a terrorizmus ellenes szabályokra, illetve egyéb ilyen szabályokra gondolunk és a 33-as cikkre is hivatkozni kell, ami a pluralizmus média diverzitást illeti 26 tagállamban a helyzet a 33-ból, akik adatot szolgáltattak, nem kielégítő. Ez gondolom azért már rámutat arra, hogy milyen súlyos helyzetet tár fel a jelentés. Persze, mint említettem, a harmadik jelentés különböző intézkedéseket is javasol. Ezt a munkát nagy részt a tagállamok szintjén kell végrehajtani, az ajánlásokat a tagállamokhoz címezzük, és az együttműködési programokban, amelyeket az Európai Unió támogat, ezeket is belefoglaljuk. És van néhány konkrét javaslat. Most egy új mechanizmust hozunk létre az emberi jogi aktivisták védelmére, ők sok tagállamban veszélyben vannak, a Európa Tanácsi tagállamokban, és az Európa Tanács szeretne az tömeges adatgyűjtésre, illetve az igazságügyi rendszer pártatlanságára nézve vizsgálatot indítani, és az utolsó gondolatom, talán ez a legfontosabb üzenet, politikai üzenet, amit a főtitkára jelentésében fontosnak tartott kiemelni, a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság helyzete nagyon fontos kérdés Európában. A demokratikus biztonságról beszéltünk korábban, most inkább biztonságról beszélünk. Hangsúlyozni kell, hogy mennyire lényeges, hogy a demokratikus biztonság intézményei, a fékek és ellensúlyok rendszere garantálja a fenntartható biztonságot országaink között. Különösen gondolok most arra a helyzetre, amit most nem akarok még egyszer ismertetni, az előbb a kolléga nagyon jól felvázolta, hogy az látjuk, hogy a biztonság területén változnak a játékszabályok, és gyakran ezt kihasználják azok, akik ebből politikai hasznot kívánnak húzni. Gyakran azzal érvelnek, hogy a fenyegetettségekre csak úgy tudnak reagálni és biztonságot nyújtani az állampolgároknak, hogyha az demokrácia, emberi jogok és jogállamiság normáit visszafogják, vagy lejjebb fogják, és mi pedig pontosan az ellenkezőjét mondjuk, pontosan ezen eljárási szabályoknak való megfeleléssel tudunk majd jobban együtt dolgozni, együtt működni, és hatékony, racionális megoldásokat találni. Ez az egyetlen módja annak, hogy a biztonsági fenyegetésekre reagálni tudjunk, és ezeket enyhíthessük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az utolsó prezentáció most az első szekcióban Oliver de Schutter professzor előadása. Ő a Löveni Katolikus Egyetem tanára. Korábban koordinálta az eh, alapjogi független szakértők hálózatát, és ő a FRA bizottságának is tagja az Európai Parlament állásfoglalásának utóéletéről fog beszélni. 2015. szeptember 8-ai állásfoglalásról van szó, az Európai Unióban az alapjogok helyzetéről. A Libe Bizottság kérésére. De Suter úr, öné a szó. Thank you, uh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés számomra, és a sors iróniája, hogy tíz évvel ezelőtt, 2006. szeptemberében ugyan ezen szakbizottság előtt mutaltam, mutattam be az alapjogi helyzet éves értékelését az Európai alapjogi független szakértők hálózatának nevében. Ez a szakértői hálózat az Európai Bizottság kezdeményezésére jött létre az Európai Parlament kérésére 2002-ben. Az Európai Parlament meg volt győződve arról, hogy egy ilyen szakértői hálózatra van szükség ahhoz, hogy a független jogászok szakértelmével felvértezve készíts el az éves jelentés Az a, a tanulmány, amelyre utalunk, ez itt van a kezemben, az a polgári jogi Policy Department hozta létre a LIBE kérésére. És ez megvizsgálja, hogy az Európai Unióban az alapjogokat milyen architektúra alapján védik. 2002 <clears throat> és 2007 közötti tapasztalatokra épít, illetve arra a 2003. októberi közleményre, amelyet az Európai Bizottság adott ki azzal kapcsolatban, hogy milyen értékeken alapul az Európai Unió. És ez azt javasolja, hogy az alapjogi ügynökség készítsen egy éves jelentést, amely nem csak az e, európai jog végrehajtását vizsgálja, hanem az alapjogok, a demokrácia és a jogállamiság helyzetét. A tanulmány abból indul ki, hogy egy ilyen jelentés elkészítése lehetővé teszi, hogy az Európai Bizottság és a Parlament az Európai Uniós Szerződés 7-es cikkéből adódó kötelezettségeinek megfeleljen, <clears throat> és a helyzetet részlehajlás nélkül elemezze tagállamokban és ez emellett lehetővé teszi az alap, az, az, egy olyan alapjogi politikának a kialakítását az EU-ban, ami proaktív és nem csak reaktív. Az Európai Uniós Az Európai Unió tehát ezzel a felelősségének megfelelne, alapjogi policy cycle ről számolunk itt be, ez nagyobb koherenciát biztosít az Európa tanácsi standard és az ENSZ standardekkel. Nagyon sok szereplő ma azt várja el, hogy az Európai Unió standardek és az Európa Tanács standardjai nagyobb szinergiával rendelkezzenek. Az EU és az Európa Tanács újra megerősítették nemrégiben azt a kötelezettségvállalásukat, hogy a monitoring és tanácsadó bizottságok munkáját közelebb hozzák egymáshoz, és 2007-ben egy Memorandum of Understanding is aláírásra került a két szervezet között. Az Európa Tanács sztenderdjei és monitorozási mechanizmusai nagyon relevánsak a szociális jogok területén, ahol a szinergia a szükségessége egyértelmű. Az Európai Bizottság a szociális jogok európai pillérét akarja <clears throat> létrehozni, és ez egy felővizsgált Európa Tanácsi Szociális Kartát jelenthetne. Az Európai Uniónak is van akia ebben a, ezen a területen. Ezek az alapvető szociális jogok, ez alapvető jognak tekinthetők, amelyek az Európai Uniós jog alapelveiként elfogadottak, és túlmennek az alapjogi kartában elfogadott alapjogokon. Az európai, ez a karta, ez az Európai Szociális Jogok Bizottságának a végkövetkeztetéseit is figyelembe veszi. Az alapjogi ügynökség így eh, tehát összegyűjthetné a az Európa Tanács szervei által folytatott monitorozás eredményeit, illetve más szervek által folytatott monitorozás eredményeit, és ezt az információt feldolgozhatná, hogy lehetővé tegye a bizottság és a parlament számára, hogy eh, a EU szerződés második cikkének megfeleljenek. Az Európa Tanács az Európa Tanács e, így e, a munkájának az eredményét a hetes e, cikknek megfelelően rendelkezésre bocsáthatná, és ugyanez vonatkozik az Európai Unió jogszabály alkotójára. Egy ilyen megközelítés lehetővé tenné a tagállamok közötti összehasonlítást az alapjogok helyzetében. Ez nagyon hasznos lenne, hogy a proaktív alapjogi politikai fellépés lehetővé tegye, de, tehát ne csak reakciókra kerüljön sor, hanem azonosítsa hogy az Európai Unió milyen kompetenciákat használhat ki annak érdekében, hogy a kölcsönös bizalmat és a tagállamok között erősítse. Ez nem új gondolat, a 2003-as októberi kommuniká- nyilatkozat van, és ez szerepel, az Európai Bizottság azt mondja, hogy a hálózat által gyűjtött információ, és idézet lehetővé kell, hogy tegye az alapjogi anomáliák feltárását, illetve azon helyzetek feltárását, ahol a jogok megsértése felmerülhet, amelyre egyéb, egyébként a e, TU 7-es cikke vonatkozik és így megoldásokat lehet találni az anomáliák kezelésére, és megelőzni a jogok megsértését. Emellett egy preventív szerepet is játszik ez a szabadság és az igazság térségében, és <clears throat> felhívja a figyelmet, a tagállamok figyelmét arra, hogyha felmerül a jog megsértését mutató trend. Az alapjogi karta és egyéb alapjogi dokumentumok korlátokat vetnek fel, de e, akár úgy is lehet ezeket tekinteni, mint egy felhatalmazó dokumentumot. Az Európai Uniónak van, vannak alapjogi eszközei, de nincs alapjogi policie, és ehhez az nagyon fontos, hogy az, ne úgy tekintsük az alapjogokra, mint ami akadályoz bizonyos dolgokat, lépéseket, hanem mint lehetőséget is, intézményközi párbeszédet erősíteni kell, és a, a tagállamok és a, a tanácson belül a tagállamok eszme, eszmecseréjét. Ra, éves jelentést készít az e, alapjogokról, az demokráciáról és az jogállamiságról az Európai Unióban, <clears throat> és ez egy alapjogi policy cycle kiinduló pontja lehet. Ennek alapján a bizottság és a parlament az EU-s szerződés hetes cikke alapján indíthat egy vitát, és ez azt jelenti, hogy ez a jelentés kell, hogy irányítsa az Európai Bizottságot abban, hogy milyen intézkedéseket hozzon a szerződés által ráruházott kompetenciák keretében és jogszabályi kezdeményezés keretében. Harmadszor és, de nem utolsó sorban, egy ilyen jelentés a társadalomtudományi e, empirikus kutatási eredményekre is támaszkodhat. Az alapjogi ügynökség egy ilyen jelentés keretében indikátorok alapján vizsgálhatná az előrelépést, e, strukturális indikátoroknak hívjuk ezt az ENSZ-nél, és illetve folyamatindikátor, illetve eredményindikátorok alapján dolgozhatna. Az alapjogi ügynökség metodológiát dolgozott ki a kvantitatív elemzések, a média monitoring, az interjúk készítése keretén belül, vagy ezek útján, és azt is megvizsgálja, hogy mi történik a helyszínen, illetve hogyan érz, értékeli eh, a eh, lakosság vagy a polgárok az emberi jogok esetleges megsértését, alapjogok esetleges megsértését. Természetesen én nem szeretném alábecsülni egy pillanatra sem, hogy mennyire nehéz ez a feladat, és hogy milyen változásokat vetesz fel. Az Európai Bizottság, a Parlament, az Alapjogi Ügynökség eh, ugye elkészítik a saját jelentésüket, éves jelentést folytatnak a tanács keretein belül, de ehelyett lenne egy egységes alapjogi policy cycle, objektív és részrehajlás nélkül gyűjtött információk alapján persze vannak problémák a jogalap kérdése, hiszen az alapjogok hogyan függnek össze a demokráciával és a jogállamisággal, ezek még mindig egy kicsit tisztázatlanok a definíciójukban, de egyre jobban értjük ezt a Velencei Bizottságnak köszönhetően is. Azt gondolom, hogy meg, azt gondolom, hogy lehetséges egy ilyen alapjogi policy cycle beindítása. Az elmúlt években az például a magyarországi helyzet, lengyelországi alap, jogállamisági helyzetnek az alakulása, a menekült hullám következtében a szolidaritás szétesése, a előrelépés hiánya a diszkriminációmentesség területén, az alapjogok integrációja, a gazdasági irányításba, vagy a gyermekek jogairól szóló jogszabályokba, ez mind oda vezet, hogy az Európai Unió képtelen az értékeire alapozva kikecmeregni a válságból. Az Európai Unióból szerettünk volna többet kihozni, mint, mint egy belső piacot, az értékeken alapuló közös európai jogi térséget. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megadom a szót először is Nagy úrnak, tessék. Köszönöm szépen. Először is köszönöm ezeket az információkat, tájékoztatókat és üzeneteket a felszólalóktól, és két megjegyzésem lenne. Az egyik az Európa Tanács szerepe. Az Európa Tanács korábbi tagjaként világos a számomra az, hogy mennyire fontos ez a testület, és szeretném erősíteni őket abban, hogy valamennyi határozatot és ajánlást implementálni lehessen. Az Európai Unióban a többi 20 vagy 19 tagállamnak mutat kell mutatnunk, akik az Európai Uniók nem tagjai. Azt hiszem, hogy ez az első lépés, amit meg kell tennünk, Európai Unióként. És a második dolog, szeretnék reagálni Franz Timmermans biztos úr üzenetére. Valóban egyetértek azzal, hogy vannak félelmek, különböző fenyeget fenyegető tényezőktől. Ezek valóságosak is lehetnek, vagy képzelt fenyegetések is, de nagyon fontos, hogy elosztassuk ezeket a félelmeket. Nagyon fontos az, hogy megtanítsuk az állampolgároknak, hogy hogyan reagáljanak ezekre a fenyegetésekre, és hogy ezt ne tegyék az újonnan felbukkanó és nem túl megbízható politikai erők kezébe. Illetve és nem csak a nagy többség számára, hanem a kisebbségek számára is el kell oszlatnunk a, a fenyegető tényezőket, mondja a speaker. A, a többség minket mindig a populizmus fogja irányítani, fontos azonban, hogy a kisebbségekkel is foglalkozzunk. Köszönöm szépen. Sógor úré a szó. Emlékszem, hogy a hetes cikről már a az előző ülésen is volt szó, hiszen itt a fogyatékkal élők, az LMBT közösség tagjai és a különböző nemzeti kisebbségek tagjairól van szó ebben a cikkben, és a bizottság jelentésében nagyon rövid említés történik a nyelvi és kulturális párbeszédről. De legalább ez a jelentés megemlíti azt, hogy az európaiak kétharmada azt gondolja, hogy van etnikai alapú diszkrimináció az Európai Unióban. És nagyon fontos, hogy a migránsok jogairól is beszéljünk, de és a szexuális kisebbségek jogairól. És fontos az, hogy a hátrányos megkülönböztetés ellenében hasunk, ez a jelentésben is megemlítődik, de ezzel, hogy tudjuk kezelni ezt a problémát, hogyha Számos tagállamban még a kisebbségek létezését is tagadják. Nem arról beszélek, hogy bizonyos tagállamok egyenesen jogszabályokat hoznak a kisebbségek ellen, és büntetik, szankcionálják azt, hogyha a kisebbséget, a nyelvüket, a saját nyelvüket használják, és meg tudom mondani, hogy mi történik pontosan Romániában, Szlovákiában, Franciaországban, Litvániában, Bulgá- Bulgáriában, hogyha önök nincsenek képben, akkor kérdezzenek meg engem, ugyanis erre most nincs időnk, hogy ezt itt elmondjam, de komolyan kell venni azt is, amit ön mondott az új mechanizmus kapcsán, és remélem, hogy ez az új mechanizmus komolyabb reakciót jelent majd a több millió kisebbségekhez tartozó európai számára, hiszen nagyon sokszor arról van szó, hogy az ország változott meg, az ország határok nem mentek sehová, nem mozdultak el sehová. Hogyan mondjam ezt udvariasan? Sokan nem is akarnak arra gondolni, hogy mit ígértek meg Kopenhágában emberi jogi téren és a, a nemzeti kisebbségekhez tartozó emberi jogok kapcsán. Köszönöm szépen, Jurek úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, az a tény, hogy az elnök úr nincs itt, az alelnök úr, Timmerman úr nem jött el, nos ez számomra szimbolikus jelentőségű. Hiszen itt egy eszmecserül, egy, egy nyilvános eszmecserül van szó, de ezelőtt megmutatta, hogy ez mennyire fontos az ő számára. Hogyha a politikai célok fontosabbak, mint az európai értékek és az európai parlamenttel való együttműködés, akkor ez egy nagyon szomorú helyzet, és véleményem szerint ez megmutatja ékesen azt, hogy ők hogyan képzelik el a politikák. Le- lehet, hogy Timmermans úrnak ez az ülés csak dekoráció, de ez nem így van amit most meghallgathattunk Timmermans úr nevében, ezek a prezentációk nagyon általánosak voltak, semmi konkrétumot nem tartalmaztak, hadd fogalmazzak ilyen élesen. A gyűlölet és a félelem megemlítődtek. Ez egy olyan lépés, ahol kizárnak több millió európait a párbeszédből. És nagyon fontos, hogy a migrációról mindannyian beszéljünk. Arról kellene szólnunk, hogy milyen konkrét cselekmények történnek a mindennapokban, de erről senki nem beszél, pedig a szerződések is arra köteleznek minket, hogy ezt erre reagáljunk. És a nyitott kapu, az open doors keretében is láttuk, hogy milyen komoly keresztény üldözések tapasztalhatóak napjainkban, és ezt még a táborokban is látjuk. Ez teljesen egyértelmű, ezzel kapcsolatban is vannak már állásfoglalási kérelmek itt a parlamentben, erre is szeretnék utalni. A német egyházi tanács a keleti az ortodox egyházi tanács éppen most utalt arra, hogy ezekben a menekült táborokban egyszerűen elhallgatják ezeket az eseményeket, ezeket az atrocitásokat, vagyis hogyha, ahogyan ezt uh, Sogor úr is az imént elmondta, hogyha egy egy szervezet két kategóriába sorolja az általa képviselt kisebbségeket úgy, mint nemzeti és etnikai és vallási kategóriába, Ez például az, ez egy kötelessége a, a az, az intézményeknek, hogy párbeszédet folytassunk Európai Uniós intézményekként ezekkel a kisebbségeket képviselő szervezetekkel, etnikai és vallási kép, kisebbségeket képviselő szervezetekkel, hiszen ők erről folyamatosan beszélnek, és nekünk ezt nem szabad ignorálni. Most itt egyszerű itt voltak különböző elítélő szavak, de nagyon sok intoleráns atrocitást egyszerűen elhallgatnak a médiák, és itt ebben a prezentációban például a keresztény gyűlöletről konkrétan nem hallottunk egyetlen szót sem, és arról a kérdésről sem hallottunk semmit, hogy az áldozatokkal mit tegyünk, hogyan segítsön nekik. Én azt reméltem, hogy mivel Timmermans úr eljön, ugye erre az ülésre azt terveztem, hogy felteszek neki egy kérdést, mégpedig az, hogy a bizottság milyen intézkedéseket tervez, például az én saját államom ellen milyen intézkedéseket tervez a bizottság. Ezt a parlament jogi szolgálata is már feltette ezt a kérdést. Sajnálom, ez a demokratikus alapelv, ez a mi politikai munkánk alapját is képezi, de mi, hogyha itt csak tanácsadói grémiumként vagyunk jelen, és nem tekintenek minket komoly súlyú fórumnak, akkor az egész nem ér semmit, hiszen itt konkrét intézkedésekre kell sort keríteni. hogy itt a politikai grémiumok ellenőrzése alatt meg lehessen valósítani az intézkedéseket, vagyis nagyon sajnálom azt, hogy a szakbizottságunkban nem látogatott el Timmermans alelnök úr, remélhetőleg a jövőben lehetőség nyílik arra, hogy ővel is eszmét cseréljünk. Köszönöm szépen. Most pedig Infák asszony következik. Uh, Köszönöm szépen, de Sütter úrnak is szeretnék köszöntet mondani. You also did some work on, uh, uh kapcsolatos uh, jelentés nagyon emlékezetes volt, annak voltak bizonyos váratlan következményei. Nagy érdeklődéssel hallgattam az előadását, és felmerült bennem egy kérdés teljesen egyetértek az ön által tett kijelentésekkel, de bizonyára tudatában van, hogy az Európai Parlament és ez a szakbizottság javaslaton dolgozik már most is egy nyomonkövetési rendszerre vonatkozólag, hogy követni tudjuk, hogy a tagállamok és az EU intézmények milyen módon biztosítják az alapjogokat, a demokráciát és a jogállamiságot, nem tudom, hogy ismeri -e ezt a jelentést, és hogy van -e ezzel kapcsolatosan mondani valója. Fonseca Murillo úr, illetve Timmermans úr önön keresztül azt tudom mondani, hogy nagyon sajnálatosnak tartom, hogy Timmermans úr nincs itt, különösen a mai panelbeszélgetésen nagyon érdekelne, illetve szeretném megkérni az elnökségünket, hogy Timmermans urat gyakrabban invitálja meg ebbe a bizottságba. Nagyon hasznos volna korábban az Európai Bizottság képviselőivel gyakori eszmecseréket tartottunk, három havonta nagyjából ide látogatott a, az illetékes biztos, és az nagyon hasznos volt, most is hasznos lenne. Van néhány kérdésem. Most kaptuk meg a jelentést, még nem volt idő elolvasni, de ahogyan hallotta, hallgattam az ön beszámolóját, és megnéztem a beszámolónak a tartalomjegyzékét, illetve összehasonlítottam a korábbi évek jelentéseivel, hát azt tudom mondani, hogy van némi szakadék a között, amit a napi vitákban, munkánkban tapasztalunk, illetve a jelentés között, ahogyan azt ön bemutatta. Úgy tűnik, hogy minden rózsás, és a bizottság az alapjogok bajnoka de nagyon részletes vitákat folytatunk arról, hogy az Európai Bizottság milyen mértékig veszi egyáltalán figyelembe az alapjogi kartát a javaslataiban, és az derül ki, hogy nem mindig teljes mértékben és nem mindig megfelelő módon veszi ezt figyelembe, például a magánéletvédelmét említhetném, vagy a terrorizmus elleni harcban eh, tett javaslatokat. A privacy shield kapcsolatosan azt kell mondanom, hogy az Európai Bizottság nem veszi figyelembe teljes mértékben az esetjogot, aminek az alapja az alapjogi karta, és hát szisztematikusan azt kell mondanom, hogy nincsen hatástanulmány az olyan javaslatok mellett, amelyek a terrorizmus elleni harcra és a bűnözés elleni harcra vonatkoznak, és ezek nagyon kényes szakpolitikai területek. Miért van az, hogy az Európai Bizottság mindig arról beszél, hogy nem volt ideje erre, amikor az európai állampolgárok alapjogait érintik a javaslatot? Aztán voltak parlamenti kérdések is, vagy leveleket intéztünk az Európai Bizottsághoz, alapjogi kérdésekben elsősorban, és ilyenkor vagy nem kapunk választ egyáltalán, hogyha egy kicsit tovább erőltetjük a dolgot a bizottságnál, akkor valamiféle formális választ kapunk, de nincsen ennek utóélete. Az a, nem az a benyomásom, hogy a bizottság nagyon szívén viselné ezt az ügyet. Például nagyon agasztónak tartjuk, azt, hogy folyamatosan Litvániában megpróbálnak átvinni egy törvényt a törvényhozáson az LGBT közösségekkel szemben, ezt eh, LGBT propaganda elleni törvénynek nevezik, és most alkalmazzák is, ez nagyon aggasztó számunkra. Az Európai Bizottság azt reagálta, hogy vizsgálják, azt hiszem egy évvel ezelőtt volt ez. A mai napig eh, várjuk, hogy mi lett ennek a vizsgálatnak az eredménye. Én ezt azért eléggé érdekesnek tartom. Én tehát azt szeretném tudni, hogy a bizottság mit fog tenni annak érdekében, hogy a saját teljesítményén javítson már, ami az alapjogok alkalmazását illeti. Talán több bátorságra volna szükség. Egy kicsit frusztrált vagyok most, hogy Fonszéka Murillo úr nak kell szegeznem ezt a kérdést. Mindig ő áll itt a bírálatom keresztüzében. Lehet, hogy az ön alapjogai most már azt mondhatjuk, hogy sérülnek, hogy így ki van téve az én haragomnak ilyen gyakorisággal, de minden esetre talán jobb volna, ha Timmerman szól volna itt és válaszolna a kérdéseimre. Minden esetre kíváncsi vagyok a válaszára. Uh, yes, now, uh, uh, but... Szanowni e, Państwo, e, często mamy do czynienia z takimi sytuacjami, gdy... Köszönöm szépen. Sokszor találkozunk olyan helyzetekkel, amikor az Európai Unió intézkedése és az EU jogszabályalkotása, vagy annak a hiánya bizonyos területen oda vezet, hogy sérülnek az emberi jogok nem csak az Európai Unióban, hanem az Unió területén kívül is. Olyan helyzetekkel is találkozunk, amikor EU-s testületek amelyeknek az intézkedéseit elviselik az EU intézmények, megsértik az emberi jogokat az EU-n kívül. Már beszéltünk a külföldi harcosokról, Gyakran EU cégek tevékenységéről is beszélünk, amelyek az Európai Unión kívül tevékenykednek, és a munkavállalói jogokat sér, megsértik. Olyan esetekkel is találkozunk, amikor bizonyos EU tagállamok magánjellegű katonai szolgáltatásokat exportálnak és ez gyakran kapcsolódik emberi jogok megsértéséhez, illetve nemzetközi jog megsértéséhez is. Gyakran senki nem vállal ezért felelősséget, és nem lehet elszámoltatni senkit, mert ezek az országok, amelyekben működnek ezek a vállalkozások, büntethetőséget, tetlenséget adtak nekik, Egyébként ezek a vállalatok EU tagállamban jegyezték be őket, és az adott tagállamnak a, ebben az esetben nincsen érdekében, hogy kivizsgálja az esetet. Aztán vannak hiányosságok is az EU jogszabályokban. A szolgáltatási irányelv kizárja az alkalmazásból a biztonsági és katonai szolgáltatásokat. Ki tudja miért? Ezt a kivételt bizonyára lobby tevékenység hatására fogalmazták meg, de igazából senki nem tudja, hogy miért született meg, minden esetre létezik. Ugyanakkor az Európai Unió, a külügyi szolgálat és az Európai Bizottság megpróbálnak az ENSZ tevékenységének ellenében tenni, amely ezeket a szürke zónákat megpróbálja szüntetni, és megpróbálják szabályozni az ilyen cégeknek a működését. Az Európai Unióban gyakran nagyon agresszív módon inkább a status quo fenntartása mellett döntenek a döntéshozók, miközben az EU-ban bejegyzett cégek megsértik az emberi jogokat. Az erre vonatkozó nemzetközi egyezmény nem kötelező jogilag, tehát most jogilag kötelező dokumentumra van szükség. Összefoglalva, Figyelnünk kell arra, hogy mi történik az Európai Unió határain belül, de arra is, hogy külföldön hogyan jár el az Európai Unió, hiszen nem szívesen látjuk, hogy európai vállalkozások az Európai Unión kívül megsértik az emberi jogokat. Az elnök. Skrepek úr következik. Thank you very much, Mrs. Chairman. <clears throat> I have a question to Mr. Gruden, thank you very much for your speech. Köszönöm szépen. Gruden úrhoz van egy kérdésem. Ami az éves jelentést illeti az alapjogokkal kapcsolatosan, a gyűlöletbeszéd is az egyik témájuk, és bizonyára tudatában van, hogy ez nagyon sok problémát vet fel ez a terület, legalábbis a véleményem szerint. Egy embernek, az egyik ember gyűlöletbeszéde egy másik szemüvegen keresztül nézve a szólásszabadságnak része. A vallás szabadságot is biztosítani kell a tagállamok között. Tehát tudja-e meg tud-e minket nyugtatni arról, hogy a vallásszabadság és a szólásszabadság és tiszteletben lesz tartva az Európai Unióra. Sok vallásos ember van, aki a vallása, a megvallása vagy a vallási gyakorlata miatt kerül veszélybe. Most az én szavaimat vajon gyűlölet ösztönzi? hogyha a szexuális etikával bizonyos helyzetekben nem értek egyet, akkor erre is jogom van, hogy ne, érje, ne értsek egyet mások gyakorlatával. Hogyha valaki, hogyha én bűncselekményt követek el, akkor joggal üldöz a jog. Lehet, hogy nem gyűlölöm azt az embert, aki mondjuk homoszexuális, de nem értek egyet a gyakorlatával. Different views any Christian preacher should be free to express his opposition to és hogyha valaki valamilyen szexuális gyakorlattal szemben véleményt nyilvánít, akkor nem az EU feladata, hogy törvényt hozzon ez ellen. A gyűlöletbeszédre vonatkozó szabályok Oroszországot juttatják eszembe, ahol, amikor a kommunizmus ellen nem lehetett szólni, hiszen ez gyűlöletbeszédnek nyilvánították. Én is egy ex-kommunista országból származom. Minden esetre érdekes kérdéseket vet fel ennek a két jognak az ütköztetése. Ilyen nézetekért nem lehet büntetni senkit. Az iszlám dzsihadista szektája fundamentalista szekta hol van a határ az iszlám állam harcosainak a cselekménye és az kereszténységgel szembeni gyűlöletük között. Ki az a hatóság, aki eldönti ezeket a kérdéseket? Lettország esetében, ahogyan Sophie Entfeld említette, Lettországnak joga van, hogy ne folytasson homoszexuális propagandát, vagy ezeket a gyakorlatokat ne népszerűsítse. Ugyanúgy, hogy Oroszországnak is joga van, hogy, oroszul, hogy az, aborció, az abortuszt ne támogassa, vagy ne terjessze. Mondhatjuk, hogy ez gyűlöletbeszéd és lehet, hogy valakinek eszébe jut még ez büntetni is. Köszönöm. Thank you, and the last speaker is Mr. Köszönöm szépen, Máriás úr az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony, görögből szeretnék beszélni, ha lehet. Θέλω να θέσω ένα θέμα σε σχέση με την εφαρμογή των... Köszönöm szépen. Egy olyan témát szeretnék felvetni, amely az alapjogok végrehajtásával kapcsolatos az Európai Unióban. A trojkáról és az euró csoportról beszélnék. A trojka egy olyan szerv, amely, Európa, amely jogi szempontból nem létezik, de gyakorlatban így lép fel. Az Európai Bizottság, az LKB és az IMF vesznek ebben részt és ez fontos döntéseket hoz Görögországra, Írországra, Ciprusra vonatkozóan a döntéseiben, és az Eurogroup döntéseiben akik a hitelezők nevében lépnek fel, illetve az ESM döntései, e, amely egyébként egy államközi intézmény, és amely a memorandumot aláíró országok nak nyújtott e, támogatásokról dönt. Nos, mindez egy Memorandum of Understanding e, keretében valósul meg, és ezt rákényszerítik a kormányokra. Hogyha a kormányok ezt nem fogadják el, akkor nem kapnak pénzt. Ezt a memorandumot a trojka e, írja meg, és ezt a kormánynak megküldik aláírásra. Ez specifikus kötelezettségeket is tartalmaz a kormány számára, és konkrét eredményeket kell felmutatni. Ezek az eredmények azonban alapvető jogokat sértenek meg. Vannak olyan intézkedések, amelyek például a nyugdíjak megnyírválásával függnek össze. A nyugdíjak azonban személyes jogot jelentenek, a 17-es cikk védi ezeket, ezek tulajdonjogok. Hogyha 40%-kal csökkentik a nyugdíjakat, akkor a tulajdonjogait sértik meg az embernek. A 25-ös cikk, amely a, az idősek méltósághoz való jogát taglalja, ez megsértésre kerül. Eh, vannak bizonyos eh, jogok, amelyek a lakhatásra, az oktatáshoz való eh, jogra vonatkoznak. Ezek mind megsértésre kerültek hogyha nincsen valakinek megfelel, nem jut hozzá valaki megfelelő oktatáshoz, akkor a 14-es cikket sértik meg. Hogyha olyan intézkedéseket hoznak, amelyek a közszolgáltatáshoz való hozzáférést korlátozzák, az megint csak egy jogsértést. Az általános érdekű szolgáltatásokhoz való hozzáférés jogát. Amikor a nyugdíjasok jogait sértik meg, akkor a 44-es cikket sértik meg. És az, és az egészségügyi jogokat is említhetném. Tehát mi lesz ezekkel az ügyekkel? Az Európai Bizottságnak nincs joga az egészségügyi ellátásról beszélni vagy a minimálbérről. Ez egy olyan téma, amely tagállamok hatáskörébe tartozik, az Európai Bizottság mégis beavatkozik, ugyanez érvényes az LKB-re és az eurócsoportra. Ezek a dolgok mind egy olyan törvényhez vezetnek, amelyet a polgárokra rákényszerítenek, és ezzel egy időben ez megsérti a jogukat is polgárok hova fordulhatnak? Ezt már említettem az Európai Parlamentben többször is, és a Petíciós Bizottságban is. Most a ciprusi kormány és a portugál kormány oda jutott, hogy intézkedéseket hoznak. Olyan intézkedésekről van szó, amelyek az emberi jogokat védik, Most az Európai Bizottság azt mondja, hogy ezeknek semmi közük az európai joghoz, ezek az európai tagállamok hatáskörébe tartoznak, mint hogyha nem az Európai Bizottság és az LKB lett volna az, amely ezeket a jog, amelyek ezeket a szabályokat ránk és intézkedéseket ránk kényszerítette. Fél perc, és befejezem. Ez egy nagyon fontos téma, ezt nem csak képviselőként vetem fel, hanem E, egyetemi oktatóként is, a Krétai e, Egyetem oktatója vagyok. Nem engedhetjük meg, hogy az Európai Unióban jogi szürke zónák jöjjenek létre. Az Európai Parlament állásfoglalását említeném, meglátjuk, hogy ezzel az aspektussal hogyan e, lépünk fel, mert különben egy másik típusú jogszabályt ösztönzünk, amely megint csak egy szürke zónát terjeszt el, amely megsérti az alapjogokat, és amelynek a legitimációját nem lehet ellenőrizni. Ez nagyon fontos, főleg Görögország szempontjából, ahol az alapjogokat súlyosan megsértik, főleg a harmadik memorandum keretében. A jogszabályok végrehajtása végrehajtásának visszautasítására lenne szükség, mert hogyha de különben viszont nem kapjuk meg a pénzt, és drági úr nem jut a pénzéhez. Köszönöm szépen. Sophie Intfeld <clears throat> szeretne még egyszer hozzászólni, de csak egy perc. Nagyon rövidre, rövidre fogom elnök hogy Elnézést. Jurek és Kripcsek urak hozzászólása után nem maradhatok csöndbe. Persze mindenki elmondhatja a véleményét, persze mindenkinek lehet véleménye, de azért van különbség a vélemény nyilvánítás szabadság és a gyűlöletbeszéd között, de persze közte is van egy bizonyos skála. Folyamatosan azt halljuk, olyan meg, <clears throat> jegyzéseket hallunk önöktől, amelyek a gyűlölet atmoszféra eh, kialakulásához vezetnek. Bizonyos értékek megvédésére eh, kell, hogy sor kerüljön. Múlt héten 50 embert mészároltak le a legbrutálisabb módon, eh, egyszerűen az identitásuk miatt. Hát most nagyon óvatosan és gondosan gondolják végig, hogy milyen jogokat, értékeket propagálnak, és borzasztónak tartom, hogy ilyen homofób megszólalásokat kell itt végighallgatnom újra és újra. Nem fogok, elnök, nem szeretnék vitát indítani erről a kérdésről, mert a következő panelnek ez lesz majd az egyik témája, de 30 másodpercre megadom a szót a kollégának, hogy reagáljon. Köszönöm szépen. Mondja Jurek úr, én a házszabályra szeretnék utalni. Sok államban a családot kívánnánk védeni, mint alapértéket. Az iszlamista és egyéb tendenciákkal akarunk szembe menni, poligámia az iszlámban például, a nők és a férfiak kapcsolatát, nő és férfi kapcsolatát szeretnénk védeni, monogám, hűségen alapuló tartós kapcsolatot. Ezt szeretnénk védeni. Természetesen vannak kisebbségek, ez világos, de mégis egyetemes jogokat kell nekünk védenünk, és hogyha Litvániát meg akarjuk védeni, akkor ezt meg is fogjuk tenni. A kisebbségeket persze védeni kell. Köszönöm szépen! A második panelben eh, kitérünk erre a témára, a kisebbségek jogaira. Köszönöm szépen! Nem szeretném összefoglalni a vitát, csak meg szeretnék említeni egy dolgot. Talán jó lenne Timmermans urat meghívni a Libe szakbizottságban folytatott vitára, hogy ő eh, vonja le a következtetéseket a vitából. Most megadom a szót a szakértőknek, hogy röviden reagáljanak az elhangzottakra. Foneszka úr az első ha engedelmével. Sokor úrnak szeretnék válaszolni, és franciául fogok válaszolni a nyelvi sokszínűség kérdésére. ami a feltett kérdést illeti, a nyelvi sokszínűség szerepet játszik a jelentésben, és ebben a jelentésben ki kellett térni a legfontosabb kérdésekre, amelyek az alapjogokat illetik Európában, a keresztények helyzete és a vallások közötti párbeszéd kérdését illetően a hónap végén egy formális rendezvényre kerül sor, eh, Timmermans úr részvételével a felekezetek és a laikus szervezetek között, és Timmermans úr ezen részt fog venni. Az Európai Bizottság nagyon komolyan veszi a 17-es cikket, és a vallási és nem felekezett gyülekezetek, szervezetek közötti párbeszédet. Mint feltasszony, kérdésére reagálva, nem szeretnék ebbe a politikai vitába beavatkozni, az Európai Bizottság azonban nevében szeretném kifejezésre juttatni, hogy ami Orlandóban történt múlt, hét, múlt héten, ez mélységesen megrendített bennünket. A többi részletet illetően nem kívánok az önök politikai vitájában részt venni. Hadd mondjam el, hogy részben a par- Európai Parlamentnek köszönhető, hogy még folyamatosan ez folyik a vita az amerikaiakkal az adatvédelem témájában. Ami a litvániai helyzetet illeti, dolgozunk azon, hogy a litvániai helyzetet a mentességről szóló jogszabályhoz közelítsük, ennek megfeleljen a helyzet. Nem felejtettük el ezt a kérdést. Az a benyomásom, hogy a mi kérdéseink időben elérkeznek a e, partnereinkhez, e, és várjuk a válaszokat. Az, ami azt illeti, hogy az alapjogokat betartjuk-e a gazdasági irányítás során, tudatában vagyunk a problémának. Egyszerűen el kell mondanom, hogy az emberi jogi bíróság megvitatta ezt a kérdést, és arra a megoldásra, arra a válaszra jutott, hogy az hozott intézkedések arányosak az emberi jogi e, elvárásokkal. Köszönöm. But, but not in Greece. 40% of the population de Görögországban ez nem így van, mivel a népesség 40%-a szegénységben él, és másfél millió munkanélkülünk van. Noha Görögország 240 millió, milliárd eurót kapott kölcsönbe. Ez hova ment ez a pénz? Ez egy olyan óriási marsal terv, amely által az egész munkanélküliséget elméletileg fel kellett volna számolni. Hol van ez a pénz? Ezt talán máskor megbeszélhetnénk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Volt egy közvetlen kérdés, amit hozzám intéztek, ezért Kripek úrnak személyesen szeretnék válaszolni az aggájaira. A vallásgyakorlás és a szója szabadsághoz való jogok megsértése kapcsán, hogy erre sor került-e a bizottságban, most nem. A vallását szabadon lehet gyakorolni, és a szólásszabadság is biztosított a tízes cikk szellemében, és az emberi jogi egyezmény, az egyetlen egyezmény szeretném kihangsúlyozni, mert egyáltalán utal erre a, jegy, eh, erre a joggyakorlásra explicit módon. És eh, az, hogy meg kell akadályozni, hogy korlátozzák ezeket a jogokat, erről szól explicite az egyezmény, és ez, hogy hogyan kell tenni, erre, erre konkrét kritériumok vannak. Vagyis a szólásszabadsághoz való jogot lehet gyakorolni, és egyértelműen lehet mondani zavaró kijelentéseket is, de van egy határ, amelyet az Európai Emberi Jogi Bíróság meghúzott, és amely határ értelmében a tagállamoknak megfelelően be kell avatkozni bizonyos esetekben, vagyis a a véleménynyilvánítás szabadságának vannak korláta, és egy személyes megjegyzést is szeretnék elmondani, ha megengedik. Én személy szerint úgy gondolom, hogy a jogi szankciók és a büntető intézkedések is a megoldás részei lehetnek, de ezeket csak a legkomolyabb esetekben kell alkalmazni. A gyűlöletbeszéd ellen a legjobb harc az, hogyha a társadalom megfelelően áll ehhez hozzá, vagyis a társadalomnak a viselkedésével kell a gyűlöletbeszéd ellen fellépni. És azt hiszem, hogy itt nagyon nagy a felelősség a politikusoknak, a politikusok világos befolyással élhetnek itt, hogy megfelelően reagálnak ez ellen, vagy pedig a gyűlölet beszédet propagálják ez a politikusok választás, és én is ex-kommunista országból jövök, ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, igen. Nagyon nem szolgál hogy Sophie Felcet viszont láthatom, és nagyra értékelem a kiváló emlékező tehetségét is. Valóban az Európai Parlamentben már beszéltünk erről a témáról, az erősített értékmonitorozásról is, amely az értékek monitorozásról, amely az Európai Unió épül, és a LIBE szakbizottság tanulmánya is hozzájárul ehhez a folyamatos eszmecseréhez. Azt hiszem, hogy négy terület a legvitatottabb, az egyik az e- alapvető jogokat hogyan lehet integrálni az európai szemeszterbe, és milyen intézkedéseket lehet azoknál a tagállamoknál foglalatosítani, amelyek az európai stabilitási mechanizmus hitelét élvezik. Ez az első vitás terület, és Barbara Spinelli is egy jelentős tervezetet állít össze ennek kapcsán, ahol az alapjogi kart a szerepéről van szó az intézményiségben. A második dolog, a második vitás kérdés, az alapvető, az alapjogi ügynökség szerepe, ez egy nyitott kérdés. A harmadik a szociális jogoknak mi a szerepe azon túlmenően, amit már a kartában integráltunk, ugyanis ne felejtsük el, hogy ez egy részleges és átmeneti kodifikáció, emberi jogi kodifikáció, és ezért nagyon messze van attól, hogy valamennyi szociális jogot magában foglalja az Európai Uniós joganyag, alapjogi joganyagból. És a negyedik kérdés, vitás kérdés, az az, hogy a jövőben egy olyan szakpolitika felé mozduljunk el, amely alapján szakpolitikai lépéseket ösztönözünk, és ezt hogyan tegyük meg, ne, hogy ne csak reagáljunk mindig múltbeli eseményekre. És végül Marix úr felszólása után van még egy, még egy megjegyzésem. 21-től 24. oldalon pontosan erről van szó a tanulmányban, és ez mindenki számára elérhető. És ha megengedik, akkor egy pillanatra az ENSZ gazdasági, szociális és kulturális jogi szakbizottsági kalapomat venném fel, ami Görögországban történt, az sokkoló, számomra is sokkoló emberi jogi harcosként, az ENSZ szakbizottsági tagként is sokkoló a szám, számomra. Ez néhány hónappal ezelőtt a görög kormány intézkedésének is tanúi voltunk, és az a tény, hogy teljes mértékben figyelmen kívül hagyták a szociális jogokat, és az, hogy ezeket az intéz, intézkedéseket hogyan foganatosították, az számomra nagyon megkérdőjelez ezeknek az intézményeknek a létjogosultságát Görögországban. Köszönöm szépen, mondja az elnök azt, hogy nagyon érdekes volt érdekesek voltak ezek a felszólalások. Köszönöm a valamennyi felszólalónak az együttműködést. Most rá kell térnünk a következő panelre. És szeretném meghívni a pódiumra Kaufmann Roy urat, Ivan Ivanov urat, Krisztián Gátász urat, Pát Kálkot és Natasha Kazacskinát Folytatjuk tovább a panelünk második részét, illetve a második panelünket. Ennek a címe a kisebbségi jogok, a romák, az interszexuális és a fogyatékkal élő emberek jogai. Szeretném köszönteni körünkben az új felszólalóinkat. Az első vendégünk a második panelben Meloni professzor. A kisebbségi témákkal foglalkozó Európai Centrum igazgatója és a szakterülete a politikai és jogi aspektusokban áll, a kisebbségi jogokban és a nemzetközi kapcsolatokban, különösen az európai kontextusban. Ezen kívül az ICMI igazgatóját is köszönhetjük személyében. Az Állampolgárság és az Etikai Kutatóközpont vezetője. Köszönöm szépen! Elnök asszony, az a kérdés, érkezett felém, hogy a kisebbségi védelmi aspektussal foglalkozzak, mégpedig konkrétan az egyes nemzeti Európai Uniós kisebbségek kapcsán. Ide tartoznak olyan csoportok, amelyek történelmileg ugyanazon a helyen éltek, illetve etnikai és nyelvi csoportok, valamint a romák is ide tartoznak. Számos tagállamban a jogi illetve a vallási közösségeket is ebbe a kategóriába veszik. És ahogy már hallottuk, az Európai Alapjogi Karta és egyéb <coughs> európai jogszabályok a kisebbségek kapcsán semmilyen szubstantív jogot nem adnak arra, hogy ezek a közösségek valóban meg tudják védeni a saját identitásukat. És szeretném elmondani azt is, hogy a kopenhágai kritériumok, amely amely számos alapjogi kérdést rögzítenek. 2004 óta ezzel kapcsolatban is voltak újabb fejlemények. Fontos a standard kisebbségi jogok védelme, és az, az Európai Tanácsra bízza az Európai Unió ennek, ezeknek a jogoknak a védelmét, és az Európai Tanács más eszközeire bízza ezt a feladatot. Sajnálatos módon ez nem csak azért van, mert négy tagállam nem ratifikálta az Európa Tanács egyezményt. Ez azonban azt eredményez, hogy az Európai Unión belül a kisebbségek védelme különböző mértékű. A mai napon a, a 2015-ös tanulmányt szeretném bemutatni önöknek, és ez a tanulmány egy a, a keret egyezmény monitoringjáról szóló tanulmány, és most pedig az átláthatóság kedvéért szeretném megemlíteni, hogy én magam is tagja vagyok a szakértői monitoring ö, szakbizottságnak, amely a keretegyezményt ö, monitorozza Dánia részéről. Konkrétan azokra az Európai Uniós országokra fogok koncentrálni, amelyeket a Tanácsadói Bizottság 2014-ben már megvizsgált, illetve 2015-ben 11 országról beszélünk, de nem minden álláspont ismert nyilvánosan még, mivel még mindig az Európa Tanács politikai folyamatában vannak ezek az állásfoglalások, de kérésre e, több részletet és információt is adhatok egy szélesebb jelentésben, a későbbiekben, illetve a romákról sem beszélnék részletesen, mivel más kollégák ezt megteszik ma helyettem. Nos, ami a kisebbségi védelmi területi kérdéseket két konkrét perspektívából lehet vizsgálni. Az egyik, az, hogy nincs politikai akarat a kormányok részéről a kisebbségek védelme tekintetében. A második pedig a jobboldali mozgalmaknak lehetővé teszi a jelenlegi klíma sok országban, hogy xenofób és homofób tartalmakat propagáljanak. Az első kérdés számos aggályos pontot találtunk ezen a területen. Itt a szabad önazonossághoz való jog, illetve a megfelelő intézmények használatához való jog területén az asszimiláció elleni ellenszegüléséhez való jog, illetve a közhatóságoknál a saját nyelvén való ügyintézéshez való jog, a saját nyelvének használata a köztereken, illetve az ahhoz való jog, hogy a, a kisebbségi életet érintő döntésekben részt vehessen az illető. Ezek azok az elemek, amelyek a keretegyezményben is megtalálhatók, és amelyet a legtöbb tagállam aláírt. A kultúrára, a politikára és a köznevelésre fogok koncentrálni ezúttal, a többi rész pedig benne van a jelentésemben. Annak ellenére, hogy van előrelépés az antidiskriminációs szakpolitikában, és az egyenlő elbánásmódot elősegítő intézkedésekben még mindig azt látjuk, hogy intézményes hiányok mutatkoznak számos tagállamban a kisebbségek tekintetében. Noha az egyenlőséggel egyenlőséggel szakosodott intézmények léteznek, mégis azt látjuk, hogy nincs megfelelő kapacitásuk, nincs megfelelő személyzetük, nem tudnak tagállami kisebbségek problémáival érdemben foglalkozni. A másik aspektus a kapacitással függ össze, nincs megfelelő finanszírozás ezekben az intézményekben, és ezért a személyzetnek nincs lehetősége arra, hogy a mandátumának megfelelően állása a feladatait. Konkrét kisebbségi témákat nehéz értékelni és felbecsülni, például a háborús áldozatok és az egyéb visszatéréssel kapcsolatos témákat, és ezen kívül többszörös diszkrimináció is egy olyan probléma, amit nem megfelelően kezelnek, és nem, nem csak a gender és a szexuális orientáció, hanem a fogyatékkal élők is ide tartoznak illetve nagyon sok tagállamban nem megfelelő az etnikumokkal kapcsolatos adatgyűjtés, pedig az adatokra szükség van a megfelelő célzott szakpolitikák és programok kialakítására, de nagyon kevés Európai Uniós tagállam gyűjt egyáltalán adatokat. Ami a kulturális identitásra vonatkozik. Fontos az, hogy a kisebbségeknek megvan a joga az, hogy a kultúráikat, gyakorolják, megőrizzék a kultúráikat. hiszen ez fontos eszköz az asszimiláció ellen. Itt különösen a vallásra, a nyelvre, a hagyományra és a kulturális örökségre vonatkozik az egy, a keretegyezmény szöveg. Ez egy olyan szakpolitikai intézmény, amelyhez finanszírozás kell, illetve érzékenység, empátia a kulturális identitások iránt. A gazdasági válság óta egyre inkább az a tendencia, hogy megvonják a pénzeket a kisebbségek által működtetett kulturális intézményektől, például a kulturális örökség intézményektől, illetve a tendencia erősödik a tekintetben is, hogy, a, hogy kizárják a szakpolitikai döntésekből a kisebbségek képviselőit a tagállamokban, illetve nincs átláthatóság sem a kisebbségek számára nem férnek hozzá projektfinanszírozásokhoz. Fontos, hogy a kormányok nyitott nyitottak legyenek arra is, hogy a hivatalos ország világ, kulturális örökség is felvegyenek kisebbségi kulturális örökségi emlékeket is. Most pedig a nyelvi kérdéset élnék rá, kisebbségi nyelvek. A fontos az identitás megőrzése céljából a nyelv, az adott kisebbségi nyelven történő oktatás és képzés. Ez konkrétan szerepel is a keretegyezményben, vagyis a kormányoknak itt megfelelő forrásfinanszírozást és megfelelő lehetőségeket kell biztosítani a többségi oktatáson belül a kisebbségi oktatásnak és minden oktatási szinten, és a ki, legkisebb nyelvek esetében is ez a kötelezettség. Noha a kisebbségekkel kapcsolatos programok és ö, oktatási anyagok kifejlesztése már egyre inkább normává válik a tagállamokban, azonban továbbra is aggájaink vannak, mivel a finanszírozás nem csak csökkent a tanárok esetében és a tananyagok kialakítása esetében, hanem nagyon sokszor bezárják a programokat és az iskolákat, a távolabbi területeken élő kisebbségeket ez különösen érzékenyen érinti, különösen akkor, amikor minimális számú amikor megszabják a kormányok, hogy hány minimális fővel működhet egy osztály. És a modern technológiához való hozzáférését biztosítani kell. Fontos az, hogy a hivatalos nyelvet elsajátítsák a gyereket, de a kisebbségekkel foglalkozó tanároknak tökéletesen beszélniük kell a kisebbség nyelvét is. A keret egyezményben nagyon világos az, hogy az integráció kétirányú folyamat, az integráció két irányú, tehát is ez nagyon fontos a monitoring ciklus szempontjából is, vagyis fontos az, hogy az állam hivatalos nyelvét és a kisebbségi nyelvet egy szinten kezeljük az oktatásban, de nem szabad, hogy a, a többség nyelve elnyomja a kisebbség nyelvet, hiszen ezáltal is hozzájárulunk ahhoz, hogy ők másodrangú állampolgároknak érezzék magukat, és másodrangú állampolgárként kezeljék őket. Most pedig a az aktuális politikai klímára térnék rá, amely a xenofóbiát és a gyűlöletbeszédet is promotálja. A keret egyezményben a kormányok feladata két cikkben is benne foglaltatik. A hatos cikk a kormányok felelősségét megállapítja abban, hogy az interkulturális párbeszédet elősegítsék, és a kölcsönös tiszteletet is elősegítsék, és azt állapítottuk meg, hogy ez hiányzik sok, sok tagállamban, illetve a 12-es az interkulturális oktatás, illetve a kisebbségekkel kapcsolatos ismeretteljesztés fontosságát emeljük ki, és ezt is e, elégtelennek látjuk, láttuk a monitor, monitoring során. Fontos az, hogy a kormányok biztosítsák az interkulturális párbeszédet azon társadalmakban, ahol vannak ilyen kisebbségek, az interkulturális párbeszéd a legtöbb helyen történelmi mélyponton van, és itt nem csak a kisebbségi jogokról van szó, és ezek, nem csak ezek forognak kockán, hanem az emberek biztonsága is, hiszen az újonnan érkezettek, a migránsok és a romák ellen is egyúttal ö, növekszik a gyűlölet, a rasszizmus, az az antiszemitizmus és a xenofóbia is gyakran átterjed más kisebbségi csoportokra is, a fizikális támadások, illetve az internetes sértegetések számos esetben fájdalmat okoznak több kisebbségi embernek nagyon fontos, tehát az a kötelezettség, hogy hatékony intézkedésekkel fellépjünk a, tisztelet elős, a kölcsönös tisztelet elősegítése érdekében, különösen az erőszakot kell elkerülni. Végül pedig az oktatás, a kultúra és a média területén nagyon fontos, hogy az interkulturális párbeszédet elősegítsük. Ugyanez érvényes a rendőri szerveknél a munkaerő felvételre is. itt is fel kell venni kisebbséget képviselő embereket, Sajnos itt gyakran elégtelenségeket látunk, és az oktatási rendszerekben, a médiákban sem látjuk azt, hogy a kisebbségekkel kapcsolatos ismereteket terjesztik. Ezek nagyon gyakran hiányosak és a kulturális programok is inkább a folklór tevékenységre koncentrálnak, és nem, nem pedig a párbeszédre. Ezt a kormányok nem megfelelő figyelemmel kezelik. A rendőr profil készítése nagyon aggályos számos tagállamban, és még akkor is, amikor vannak túlkapások elleni konkrét jogszabályok, ezeket nem alkalmazzák, nem szankcionálják a gyakorlatban ezeket a viselkedéseket. A legsúlyosabb esetekben a kormányok nem is alkottak olyan jogszabályokat, amelyek kriminalizálnak, büntetnek ilyen cselekvéseket. Vagyis lezárásképpen szeretném elmondani, hogy a kisebbségi védelmi monitoring eredménye az utóbbi két év kapcsán egyértelműen megmutatja, hogy nagyon változatos a hozzáállás a tagállamokban. Nem minden tagállam írta alá a kisebbségi jogi keretrendszert, és azok a tagállamok, amelyek aláírták, még ezekben a tagállamokban sem megfelelőek a törekvések. Sajnálatos módon az Európai Unió itt nem tud beavatkozni, mert ez Ebben nincsen kompetenciája az Európai Uniónak. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Malloy asszony, a következő előadónk Ivan Ivanov úr, az Európai Romai Tájékoztatási Hivatal vezetője. Ő a bulgáriai Európai Roma Jogok Központról beszél majd. Sok polgári jogi esetet vittek az Emberi Jogi Bíróság elé, a belföldi bíróságok elé, közép- és kelet-európai országokban. Két éve a szófiai emberi jogi projekt vezetője. Tessék. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást és köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy a roma kisebbségről beszélhetek. Ez a legnagyobb, vagy legalábbis az egyik legnagyobb kisebbség Európában. Az Európai Roma Tájékoztatási Központ vezetőjeként több mint tíz éve vagyunk kapcsolatban az európai intézményekkel, és az befogadási politikák elfogadását sürgetjük. Most már egy stratégia megszületett ezzel kapcsolatosan, négy és fél évvel ezelőtt a bizottság elfogadta ezt a keretstratégiát, és a tanácsi ajánlások is megszülettek, ez tény, és a téma a napi renden van az Európai Unióban. Mégis széles közben, körben elismert, hogy a roma emberek diszkriminációval kell, hogy szemben nézzenek, és a többségi társadalom sok országban ellenes. Több figyelmet kapnak a kelet- és közép-európai országokban most már a romák elleni polgári jogi atrocitások, de a vállalások ellenére és az erőforrások ellenére keveset javult, ha egyáltalán javult a romák helyzet az elmúlt években. Követ, a különböző mutatók azt mondják, hogy nagyon jelentősen nőnek a roma ellenes érzelmek bizonyos országokban, a migrációs mintázatok miatt is. Az Euróbarométerről is szeretnék beszélni. Amikor a mi megalapításainkról, kutatásainkról beszélünk, az intézmények gyakran úgy vélik, hogy ezek civil szervezetek eh, jelentései, és ezek mindig túloznak, és elsötétítik a képet. De ebben az esetben szeretnék az Euróbarométerről beszélni. Az Európai Bizottság kutatása ez. A 2012-es Euróbarométer szerint négy európai közül hárman azt mondják, hogy a romákat fenyegeti a diszkrimináció, és a legtöbben egyetértenek azzal, hogy létezik ez a diszkrimináció. 34% azt mondja, hogy nem szeretné, hogyha a gyereke egy osztályba járna a romákkal, és az emberek 48%-a nem akar romákkal együtt dolgozni, vagy roma szomszéddal rendelkezni. Sok beszámoló rámutat, hogy nem koordináltak a kezdeményezések, a romák nem vesznek részt a döntéshozatalban, és a jogszabályok sem elégségesek a cigány ellenesség kezelésére, tehát új perspektívákra van szükség. Nagyon fontos, hogy nagyon sok kezdeményezés kudarcot val, arra nézve, hogy figyelembe vegyük amiben meghúzódó diszkriminációt, amely a kirekesztésnek és a szegénységnek a gyökere. Abban is megállapodás van, megegyezés van, hogy az emberi jogi helyzet javítása érdekében intézkedni kell, hogy fellépjünk a cigány ellenesség ellen Európában, amely jellemző a társadalom minden szegmensében, és a médiában, illetve a politikában, a politikusok szóhasználatában is megjelenik. A rasszizmussal igazolják gyakran a korábbi és a jelenlegi diszkriminációt, az úgynevezett, gyakran mondják, hogy bűnöző természetük van a romáknak. A cigány ellenesség akadályozza azoknak az intézkedéseknek a végrehajtását, amely a romák helyzetét hivatottak segíteni. Például ezek a kezdeményezések gyakran üres ígéretek maradnak, legalábbis helyi szinten. A politikusok félnek a politikai árától annak, hogyha ellenébe fordulnak a cigányellenes érzelmeknek. Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb formája az emberi jogok megsértésének a roma közösségek szegregációja. Az lakhatási feltételek, az oktatás javítása, vagy az, el, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés továbbra is probléma. Nagyon fontos, hogy bizonyos tagállamokban az iskolai szándékos szegregációt is megállapította az Európai Bizottság, a Csehköztársaság, Szlovákia és Magyarország ellen kötelezettségszegési eljárást is indítottak. Az Európai Bizottság egy másik jelentést is készített, a 2014-es közös jelentés az a fajok közötti egyenlőségről szóló irányelvről, ez felsorolja a legfontosabb hiányosságokat, hogy nem ismerik eléggé a jogokat, az egyenlőségi adatok hiányoznak, nincsen elég adat, nincsen hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz, alacsony szintűek a szak, szankciók és a jogorvoslatok. Persze ezek közül, a problémák közül és akadályok közül másokat is megemlítettek, például a többszörös diszkrimináció, amelyre nem találnak megoldást a jogszabályalkotók, mert nincsen elég etnikai adat. A bizottság továbbra is úgy gondolkodik, hogy a romákhoz kapcsolódó problémák inkább a végrehajtáshoz kapcsolódnak, nem a jogszabályokból. A bizottság ezért szeretné a felülvizsgálatát kiterjeszteni a nemzeti gyakorlatokra is, amelyek érintik az egyenlő elbánás elvét. Ez idézet volt a jelentésből, a legutóbbi végrehajtási jelentésből. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniónak meg kellene erősítenie és végre kellene hajtania emberi jogi és egyenlőségi jogszabályait és, szak- és politikáit. A romák eh, talán a legnagyobb hátrányt elszenvedő csoport az európai társadalmakban. Az EU tagállamoknak figyelembe kell venniük, hogy milyen hatása a különböző geopolitikai fejleményeknek a, az emberi jogi menetrend végrehajtására. A szélsőséges nacionalista mozgalmak felemelkedése, a terrorizmus ellenes intézkedések, biztonsági intézkedések nem mindig szükségesek, de ezek megszegik a társadalom bizonyos tagjainak jogait, a látható kisebbségekre gondolok elsősorban, és ez kapcsolódik az alapjogok megsértéséhez általánosságban, hogy a cigány ellenességgel szembe tudjunk szállni, e kötelezettségre, eltökéltségre van szükség. Ennek minden megnyilvánulását el kell ítélni. A médiának is nagyon fontos a szerepe, ezt már említettem. Az a nyilvános kampányok, a cigány ellenes érzeletekkel szemben, ezek is nagyon fontosak, vagy a képzések, a megválasztott tisztségviselők, köztisztviselők, rendőrség, média, tanárok és szociális munkások számára. A mi szervezetünk továbbra is együttműködik az európai intézményekkel, nemzeti hatóságokkal, a civil társadalom, társadalommal. Három fontos összetevőre fogunk központosítani az ágazati politikákban, ez mindig nagyon fontos, hogyha ezek a romák és más hátrányos helyzetű csoportok jogait szeretnék előmozdítani a folyamatban lévő diszkriminációt meg kell szüntetni, a korábbi diszkriminációból származó hátrányokat kompenzálni kell, és a jövőbeli diszkriminációt meg kell akadályozni. Általánosságban növeköd, növekednek ezek a jelenségek. 2015-ös rométer szerint a legszéleskörűbb diszkrimináció az etnikai származáshoz kapcsolódik. Még inkább aggasztó, hogy az emberi jogsértések és diszkriminációval nem foglalkoznak a hatóságok. A diszkrimináció egyre inkább intézményesedik, a jobboldali nacionalista politikusok gyűlöletbeszéde egyre gyakoribb, a nyílt gyűlöletet nyíltan kifejezhetik nemzeti parlamentekben, vagy a helyhatóságoknál, és ez felvet kérdéseket azzal kapcsolatosan, hogy hogy tudjuk az emberi jogokat, az egyenlőséget védeni, mint az Európai Unió alapvető értékeit. A helyzethez azonnali fellépésre van szükség az intézmények részéről és a civil társadalom részéről is. Az Európai Parlamentnek különösen fontos szerepe van ebben a folyamatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ivanov úr. Ivanov úrnak sajnos távoznia kell nem sokára, ezért, hogyha valakinek kifejezetten hozzá van kérdése, akkor arra most válaszolni fog, de ha nincsen, akkor megköszönjük Ivanov úrnak ezt a nagyon érdekes beszámolót. Dan Christian Getes következik, aki alapítója az Intersex International Europe szervezetnek 2013-ban kiadta az emberi jogok eh, a nemek között első összehasonlító nemzetközi elemzés az emberi jogi helyzetről intersex emberek esetében. Köszönöm szépen, köszönöm a Lebi Bizottságnak, hogy eh, meghívtak engem ide. Is this the first time all Europe? Ez az első alkalom, hogy az e, Európai Parlamentben e, hozzászólhatunk, és reméljük, hogy ez e, a párbeszédet elősegíti. Az intersex személyek elsőleges és másodlagos nem jegyekkel születnek külső és belső genitáliák, kromoszómák, ivarmirigyek, hormonális struktúra, izomtömeg, szőrzeteloszlás, illetve termet, amelyek sem a férfi, sem a nő, nem tartoznak egyetemen női vagy férfi kategóriákhoz, vagy mind a kettőhöz tartoznak. Orvosilag nemi fejlődési rendellenességnek, DSD-nek tekintik ezt, és ez gyakran az egészíti ki, hogy az orvosok úgy gondolják, hogy meg kell oldani ezt a problémát. Ahhoz, hogy egy intersex személy problémáját megoldják, ehhez kezelés alá vonják, és előfordulhat, hogy sebészeti vagy hormonális kezelés alá vonják őket, hogy a női vagy a férfi jegyeket erősítsék. És ez azért is van így, hogy a társadalmi elvárásokat teljesítsék arra vonatkozóan, amit az orvosok úgy gondolnak, hogy mely az, melyik az interszex személynek a valódi neme. 2014-es <clears throat> tanulmány, amelyet egy holland szociológiai kutatóintézet adott ki, ez azt mutatja, hogy 200 emberből egy interszex személy, és 200-ból egy embert elvileg az orvosok megpróbálnak befolyásolni, nemileg. Különböző formái vannak ennek a beavatkozásnak, a klitoris elhelyezése vagy megszüntetése, a vaginának a operálása, hormonkezelés eh, annak érdekében, hogy a gyermek nemi jellegét eh, erősítsék vagy, eh, vagy elnyomják, és ez pszichológiai traumához vezethet a gyermekben és különböző betegségekhez is vezethet ez. A 2015-ös FRA Focus Paper szerint az intersex személyek alapjogi helyzetével kapcsolatban az úgynevezett normalizáló sebészeti beavatkozás legalább 21 tagállamban megvalósul gyermekeken, hagyják ezt végre 18 tagállamban. Azt várják el, hogy, az or- hogy a szülő ebbe beavatkozzon, de a jelenlegi orvosi iránymutatások azt javasolják, hogy minél hamarabb, minél korai korban végezik el ezeket a műtéteket, nyilván akár két éves kor előtt is, nyilván nem tudnak ebbe beegyezni az érintett felek. Így tehát és nyolc tagállamban egy jogi képviselő attól, függően, attól függetlenül, hogy a gyermek bele tud egyezni, vagy nem a műtétbe, dönthet a gyerek helyett. Mindenkinek van joga ahhoz, hogy tiszteletben tartsák a fizikai és mentális integritását. A medika, az orvosi kezelés végrehajtása olyan esetben, amikor ez nem életmentő, úgy, hogy nem egyezett ebbe bele az érintett személy, ez egyértelműen a személynek a fizikai vagy pszichológiai integritásához való jogát sérti meg, pedig ez szerepel a, az alapjogi kartában és a harmadik cikkben, illetve a család, magán és a családi joghoz való védelmet is megsérti, ahogy ez az EU alapjogi karta 7-es cikkében szerepel. Ezek a beavatkozások nem, nem humánusak és megalázóak, ahogy ezt az ENSZ külön jelentéstevője is, a kínzásról szóló külön jelentéstevő is kijelentette. A jelenlegi tehát az interszex testek jelenlegi patologizációja gyermekkorban kezdődik meg, és nincs ott vége. Az interszex felnőttekről is beszélnünk kell. A legtöbben orvosi és pszichológiai beavatkozásnak voltak alávetve az elmúlt öt évtizedben. Stigmatizációnak vannak kitéve, diszkriminációnak, a, nincs, nem kapnak megfelelő orvosi ellátást, nem ismerik őket el jogilag, és a testük a társadalomban nem látható. És nagyon sokan közülük kiesnek az iskolából, és az kezelések miatt fizikai, illetve pszichológiai károkat szenvednek. Úgy gondolják, hogy őket pozitív módon sehol nem képviselik, a, szex, a, a nemi jegyek, eltérő nemi jegyek erről nem kapnak tájékoztatást sem a gyerekek se iskolában, sem az egyetemen. Maximum úgy tekintik ezeket, mint egy rendellenességet. Az interszex személyek egészséghez, egészségügyhöz való hozzá jutásának lehetőségét is megsértik. Ez különösen igaz ott, ahol a különböző szolgáltatásokról való hozzáférésről van szó, tehát általános orvosi szűrővizsgálatok például. Egyéb fontos témák, amelyekkel szembe kell nézniük az interszexes személyeknek, az a hormon készítményekhez való hozzáférés, 2008 óta a tagállamok folyamatosan követelik az ENSZ szerveitől, CEDAF, TAD, CPRD, CFC, hogy megfelelő jogi intézkedéseket és más intézkedéseket hozzanak, hogy garantálják az interszex személyek fizikai integritását, és hogy ne legyenek ezek kitéve szükségtelen gyermekkorban elvégzett orvosi, illetve sebészeti beavatkozásoknak. 2015-ben az ember jogi biztos az Európa Tanács részéről kiadta a Human Rights and Intersex People nevű című dokumentumot. Biztosít, e-, ez képvis, tájékoztatja az interszex személyeket és szüleiket az esetleges beavatkozások következményeiről. És arról is tájékoztat, hogy a nem sürgős beavatkozások elvégzését el kell halasztani egy olyan időszakra későbbre, amikor a gyermek már eléggé idős ahhoz, hogy részt vegyen a döntésben. És el kell kerülni azt, hogy pszichológiailag zavart váltsonak ki ezek a beavatkozások. Eddig Málta az egyetlen olyan európai tagállam, amely megtiltotta a beleegyezés nélküli orvosi beavatkozást, és az antidiszkriminációs keret tehát dolgozott ki. Ez sajnálatos, hogy ez az egyetlen ilyen ország, az OI e, Európa arra ösztönzi a szakbizottságot, hogy használják ki a lehetőséget arra, hogy tájékoztassanak, tudatosságot erősítsék az interszex személyekkel kapcsolatban. A legfontosabb prioritások az, hogy megtiltsák azokat a orvosi beavatkozásokat, amelyek az ő beleegyezésük nélkül jönnének létre. Az antidiskriminációs jogszabályalkotás nagyon fontos, amely vonatkozik a különböző nemi jellegekkel született személyek jogaira. Európai szinten összehasonlított tanulmányokra van szükség, gender egyenlőségről szóló tanulmányokra, és ezeknek ki kell térniük a nemi egyekre is. A azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy önök vállalják a felelősséget, és vegyék komolyan ezeknek a személyeknek a jogait is. Köszönöm szépen. Thank you, uh, uh, Köszönöm szépen, Megátász úr. Pat Clark a következő hozzászóló, az EDF tagja. Most az Down szindrómával élő írországi személyek független életvitelét ért száll síkra, és a Down-szindrómával, illetve ez egyéb fogyatékosan élő személyek jogaiért küzd. Öné a szó. Thank you, Chair. And... Köszönöm szépen, elnök asszony, nagy örömmel vagyok itt ma, hogy erről a fontos témáról beszéljek, az Európai Fogyatékossági Fórum kapcsán. Ez egy olyan átfogó fórum, amely minden fogyatékkal élő szemét reprezentál, Európa szerte nem kormányzati szervezeteket, tagállami és nemzetközi kapcsolt, társult tagokat is képviselünk, akik közül többen eljöttek ide, és közösen hangoztatjuk a hangunkat a fogyatékkal élő személyek érdekeiért Európában. Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy ezen a közhallgatáson az alapjogi kérdések kapcsán a fogyatékkal élő személyek jogaival is foglalkozhatunk nagyon fontos, hogy emberi jogi perspektívából foga, közelítsük ezt meg az, az Európai Unió ratifikálta az Európai Emberi Jogi Kartát, és nem csak az Európai Unió, hanem ennek számos tagállama önállóan is. Sajnos Írország, az én országom még le van maradva ebből a szempontból, de remélhetőleg évvégéig orvosolhatjuk ezt az áldatlan helyzetet. Azonban az Európai Unió történelmében ez az első alkalom, hogy az Európai Unió egy emberi jogi egyezményhez csatlakozott. Ez azt jelenti, hogy valamennyi Európai Uniós jogi eszközt és joganyagot össze kell hangolni az egyezmény szövegével, és a fogyatékkal élő személyek jogait valamennyi Európai Uniós fellépésben figyelembe kell venni, illetve a stratégia kialakításában is. Ezért új megközelítésre van szükség a fogyatékossági szakpolitikában és az Európai Unióban. Tavaly az Európai Uniót első alkalommal a történelmében megvizsgálta az ENSZ fogyatékkal élő személyek jogi szakbizottsága, és ettől a szakbizottságtól 2015. szeptemberében ajánlások is érkeztek az Európai Unió felé. Itt olyan megfigyelések szerepelnek, amelyek világos iránymutatásokkal élnek az Európai Unió felé, hogy hogyan lehet jobban védeni a fogyatékkal élő személyek jogait az Európai Unióban is részletes fellépési listát, illetve intézmény, intézkedéseket is tesztek bizonyos időszakon, határidon belül az Európai Unió országai számára. Itt világos prioritásokat rögzítettek, még a következő évek fellépési terves, tervére is, annak érdekében, hogy a CLPD-t a lehető leghatékonyabban alkalmazzák a fogyatékkal élő személyek életminőségét javítandó ez a legfontosabb támpont a jövőben. Az Európai Parlament jövő hónapban elfogad egy állásfoglalást a lezáró jellegű megfigyelések a CRPD kapcsán, és a parlament lesz az első reagáló intézmény. Szeretnénk hálánkat kifejezésre jutatni a parlament felé, különösen az előadó felé, Helga Stevens asszony felé, aki nagyon elkötelezetten működött együtt a fogyatékkal élő személyek amiket képviselő szervezetekkel, különösen a 4.3-as szék értelmében az európai a szakbizottságunk arra kérte az Európai Uniót, hogy strukturális párbeszédet indítson el a fogyatékkal élő személyeket képviselő szervezetekkel, hogy ilyen formában az Európai Uniós szakpolitikák alakításában folyamatosan részt tudjunk venni az egyezmény szellemében, vagyis nem csak adhok alapon kell bevonni ezeknek a személyeknek a képviseleteit a döntéshozatali folyamatokba. Az Európai Unió vezető szerepet játszik a világban annak területén, hogy az első regionális szervezetként tekinthetjük az Európai Uniót, amely ratifikálta ezt az egyezményt, de most már az implementáció időszaka érkezett el hogyha ez nem történik meg, akkor a keret nagyban legyengül, és az Európai Uniónak szükség van ezzel kapcsolatban egy stratégiára. Az Európai Fogyatékossági Stratégia 2010 és 2020-as időszakra már elfogadásra került, mielőtt az Európai Unió lezárta a CRPD-t, és az idén még csak egy felülvizsgálatra került sor érdemi fellépés helyett a CRPD gyakorlati alkalmazása területén, és ez nagyon aggasztónak találom. Van egy aggasztó tendencia a tekintetben, hogy az emberi jogi kötelezettségeket az Európai Unió nem veszi megfelelően figyelembe. Itt egy hátralépés történt A horizontális egyenlő elbánásmód irányelv még mindig a tanács asztalán van, és ez azt jelenti, hogy a szexuális orientáció az életkor és a vallás területén még mindig hátrányokat szenved nagyon sok közösség. Fontos, hogy a javasolt irányelvet mielőbb elfogadják az egyezmény szellemében. Az Európai Uniónak a migráns válságra való reakció nem megfelelő az emberi jogi megközelítéssel nem áll arányban, és a fogyatékkal élő menekültek helyzete sem megnyugtató. Fontos, hogy a menekült és a migráns válságban is az Európai Unió figyelembe vegye a fogyatékkal élő személyek jogait, és ezzel kapcsolatban a felépéseket a gyakorlatban alkalmazni kell. A a migráns és a, és a menekült szakpolitikában alkalmazni kell a fogyatékossággal küzdő személyek jogainak iránymutatásait, és fontos az is, hogy a migráció és a menekült státusz kérés tekintetében ezek a jelenlegi gyakorlatok nem felelnek meg az egyezmény szellemének. A fogyatékkal élő személyek még mindig nem kapják meg a megfelelő jogi segítségnyújtást, nem ismerik el a teljes vagy a részleges gyámsághoz való jogokat sem, Fontos az is, hogy a szolgáltatásokhoz, az árukhoz, a banki szolgáltatásokhoz, a szociális, a foglalkoztatási és a fogyasztói jogi, illetve az orvosi ellátáshoz való joguk megfelelően érvényesülhessen, és itt az Európai Uniónak együtt kell működni a tagállamokkal. Az ajánlásainkban egy minimális szociális védelmi normát is támogatunk, és arra kérjük az Európai Uniós intézményeket, hogy támogassák ezt a ezt az ajánlást. Itt különösen olyan szolgáltatásokhoz való hozzáférésről van szó, amelyek a teljes jogú közösségi taggá tehetnék a fogyatékkal élő személyeket. A szegregált intézmények még mindig aggasztóak, a nyitott munkaerőpiachoz való hozzáférést is biztosítani kell, és a, ezzel kapcsolatban fontos negatív hatása van a megszorító intézkedéseknek fontos az Európai Uniós strukturális alap és a, a többi Európai Uniós jogi eszköz alkalmazása fogyatékkal személyek helyzetének javításában. Az Európai Uniós pénzeket nem szabad szegregált iskolák épületeinek a renoválására fordítani például, pedig erre nagyon gyakran sor kerül. Fontos, hogy biztosítsuk az, hogy a hogy ezeket a forrásokat ne lehessen felhasználni a szegregáció erősítésére, a CLPD-n kerül. Azt kell biztosítanunk, hogy, a, hogy nem, az Európai Unió országai ne finanszírozzanak olyan fellépéseket Európai Uniós pénzekből, amelyek a karta szellemének ellentmondanának. Végül pedig az EDF azt üdvözli azt, hogy az európai hozzáférési akadálymentesítési törvényt nyilvánosságra hozták. Ez egy fontos jelzés a tekintetben, hogy a fogyatékkal élő személyek jogait most már szakpolitikai prioritásként tekintik, és ebben óriási potenciál van. Azonban, hogyha az európai akadálymentesítési törvény azt jelenti, hogy a crpd t is alkalmazni kell, akkor ennek összhangban kell lennie a crpd vel Még egyszer mondom, összhangban kell lennie a 9-es cikkre gondolok elsősorban, ugyanis ennek a gyakorlatnak itt vannak elsősorban hiányosságai. Végül pedig az Európai Parlamentot, Parlamentet arra kérjük, hogy vezető szerepet játszon a gyakorlati alkalmazásban, amelyeket megjelentettünk a záró jellegű megfigyelésünkben, az ENSZ szakbizottságának az ajánlásait az Európai Unióban ambiciózusan kell végrehajtani, és azt várjuk el az Európai Parlamenttől, hogy ugyanilyen magasra helyezze a lécet, mint mi, és nagy örömmel fogunk önökkel együttműködni a jövőben. Very much. Thank you. Köszönöm szépen, Clark úr. Utolsó előadónk Natasha Kazacskina asszony, aki az EU belső emberi jogi demokrácia munkacsoport koordinátora és elemző az alapjogok eh, igazságosságosság, illetve igazságszolgáltatás és belügyek területén Önél a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen a meghívást! hogy a szólhatunk ma. Én eh, egy brüsszeli központú civil szervezet, az Emberi Jogok és Demokrácia Hálózat nevében szólok, amely eh, az EU belpolitikájával foglalkozik, emberi jogi politikával. 20 eh, civil szervezetet tömörít ez a hálózat, szociális civil szervezeteket, akiket a szociális platform tömörít, különböző szakértőkkel dolgozunk. Egy a célunk, hogy megerősítsük az Európai Uniót, mint emberi jogi szereplőt Európában. A titkársággal egyeztettem, és nem is akarom kiegészíteni a kisebbségek jogaival kapcsolatos észrevételeket, amelyek már elhallottak, hanem az első panel előadásai nyomán szeretnék a legfontosabb kérdésekről beszélni, és arról, hogy mennyire fontos az EU belső emberi jogi stratégiája. Két nappal ezelőtt ezt a bizottság képviselője is említette, a bizottság szervezetét találkozott, azért, hogy elindítsák az új magas szintű csoportot, az intolerancia különböző formái ellen küzd ez a csoport. Nagyon fontos, hogy ebben a rendezvényben részt vettek a civil szervezetek, és magán a rendezvényen is részt vettek, különböző interaktív panele beszélgetésekben. Itt most a Libe előtt szeretném hangsúlyozni, hogy tudjuk, hogy vannak gyakorlati kérdések is, és vannak protokollok, de nagyon jó volna elkerülni hogy végső soron csak civil szervezetek jelenjenek meg ilyen eh, rendezvényeken, mint ma. Ez csak egy zárójeles megjegyzés volt. Egyre nagyobb eh, az aggodalom a szervezetek között, hogy eh, szűkül a tere a civil szervezeteknek globálisan, de Európában is. Látjuk, hogy a civil szervezetekre adót vetnek ki, illetve egy bemocskoló kampányt folytatnak Lengyelországban, Magyarországon, és Spanyolországban is egyre nehezebb helyzetben vannak, és lecsapnak olyan civil szervezetekre, amelyek segítenek migránsoknak a görög szigeteken. Az is aggasztó, hogy a demokratikus felügyelet visszaszorul a gyorsított jogszabályalkotásban a transzparencia teljes hiányával. Például eh, a terrorizmus elleni irányelvi javaslat, amiről a parlament is tárgyal most, ezt úgy mutatták be, hogy a bizottság nem készített hozzá hatástanulmányt, és a tanácson is nagyon gyorsan átvitték. Az új menekültügyi eh, javaslatok eh, után is csak nagyon gyors konzultációk folynak, nagyon fontos, hogy az EU tárgyaljon a civil társadalommal tartalmi kérdésekben, és ez része legyen a döntéshozatalnak. Ehhez konzultációra van szükség, kellő idővel, amelyet a civil társadalom hozzájárulására szánnak, illetve hogy közösen alakítsák ki az, ügye, az ülések napirendjét, és rendszeresen tájékoztassanak minket az EU intézkedéseiről, hogy el tudjunk számolni a közvéleménynek. És ezt igazából az első panelben nem érintették, ezért tartottam fontosnak megegyezni. Egy támogató környezetet kell létrehozni az ENSZ értelmezésében, az a civil szervezetek számára. Ez vezethet csak a jogállamisághoz, ezért a csoportunk az én Feld jelentés módosítását kérte, hogy a civil társadalom megerősítését sürgessük az ilyen mechanizmusokban, és hogy a jogállamiságot és az alapjogokat tisztelni kell minden tagállamban. Azt is sürgetjük, hogy párbeszédet indítsanak a civil társadalommal, és ezt vegyék figyelembe a tanácsi határozatokban, a kartával kapcsolatosan. Bár nagyon nyitott a holland elnökség hozzáállása, és ezt nagyra értékeltük, mégis csalódottak vagyunk, hogy ez a szöveg nem szerepel végül is a tanácsi határozatban. Ami a bizottságot illeti, szeretném leszögezni, hogy a csoportunk kérte, hogy találkozhassunk Timmermans alelnökkel hogy az EU stratégiáját megvizsgáljuk, hogy megerősítsük az EU szerepét, mint emberi jogi szereplő Európában, és a második pontomhoz eljutottam az emberi jogi stratégiával kapcsolatosan, hogy megakadályozzuk azokat a bírálatokat, amelyeket gyakran hallunk. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a stratégiai felhívás nem arról szól, hogy egy papírtigrist hozzunk létre megint, és nem is annak, hogy elterítsük a beszélgetést az eredményektől valamiféle absztrakt vita felé. Ez egy átgondolt, pragmatikus felhívás. Hosszú tapasztalatunk van emberi jogi aktivistaként. Szeretnénk megerősíteni az EU intézkedéseit, hogy védjük és tiszteletben tartsuk ahogyan Olivier de Hüter is elmondta, elősegítsük az emberi jogok érvényesülését Európában. A magas szintű ülésen két nappal ezelőtt, amit említettem, az egyik résztvevő, és ez nagyon érdekes, megjegyezte, hogy ha figyelembe vesszük, hogy ez a sok szakértelem, amit összeült a teremben tagállamok, civil szervezetek részéről, az OECD, az ENSZ, az Európa Tanács, az EU képviseltette magát, ott ült a legátfogóbb tapasztalat és a szakértelem azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehetne fellépni a gyűlölet bűncsekményekkel szemben. Az a kérdés, hogy hogyan lehetne ezt működőképessé tenni, mozgósítani ezt a tapasztalatot. Valóban az erőforrásokat össze kellene fogni Európában, és ebből sok áll rendelkezésre. Ez kell, hogy legyen az Európai Unió elsődleges célja, és ezt le is kell szögezni az erőforrások koordinálásában, illetve a politikák összehangolásában. Ami a koordinációt illeti az intézmények között, szembeütlő, csak hogy egy példát mondjak, hogy a bizottság és a tanács kezdeményezései a jogállamiság elősegítésével kapcsolatosan egyáltalán nem kapcsolódnak egymáshoz. A bizottság kialakított egy kifejezetten belső keretet, a jogállamiság nyomon követésére és érvényesítésére. Most Lengyelországon tesztelik ez. A tanács ettől teljesen független politikai vitát indított. A legutóbbit a holland alelnökök mutatták be egy eszmecsere az integrációs modellekről Európában. Nem csak, hogy eltávolodott ez a Lengyelországgal kapcsolatos bizottsági munkától, hanem minden egyéb EU e, szakpolitikai és e, jogszabályalkotási vitától a migrációval és a menedékjoggal kapcsolatosan. Ez nagyon riasztó jelzés azzal kapcsolatosan, hogy az EU-nak hol vannak a prioritásai, és csökkenhet a hatása az egyes erőfeszítéseknek. Éppen ezért nagyon üdvözöljük, hogy a parlament többször sürgette most is az Intfeld jelentéstervezetben az intézményközi párbeszédet és a koordinációt az emberi jogi fellépésekben az EU intézmények között. Reméljük, hogy ez majd a következő alapjogi jelentésben is tükröződik. Szeretnénk üdvözölni a parlament döntését, hogy néven nevezzék azokat az államokat, ahol ez szükséges, az emberi jogi fellépésekben, például a CIA állásfoglalás és a Magyarországgal kapcsolatos állásfoglalás jó példa erre. Ezt a parlament szisztematikusabban kell, hogy tegye. És megjegyzem, hogy a bizottsági jelentésben a kartával kapcsolatosan, ezzel kapcsolatosan nem következetes az állásfoglalásokkal megemlítik, bizonyos államokat megemlítenek, másokat nem, például a roma diszkriminációval kapcsolatosan. Hogy a jobb intézményközi koordinációt el tudjuk érni, és az egyes intézmények az emberi jogi területen jobban teljesítsenek, az erőfeszítéseket meg kell alapozni egy közös felelősség értelmében, hogy alapvető változás történjen az ember a nemzetközi, európai és EU keretek összevonásával. Ez egy, egyetlen módja, hogy biztosítsuk az átfogó fellépést, amely valóban hozzáad értéket a nemzetközi, regionális, a többi erőfeszítéseknek. Szeretnék további példákat adni arra, hogy mennyire nincsenek összhangban ezek a politikák. Például erről a két nappal ezelőtti rendezvényről is szeretnék beszélni a rasszista erőszakkal kapcsolatosan, és más diszkriminatív erőszak eseteivel kapcsolatosan. Az orlandói rettenetes támadást egyeteműen, egyhangulag elítélték az ülésen, sem a bizottság, sem a tanács nem reagált a civil társadalom felhívására, hogy a gyűlölet bűncselekményekkel kapcsolatos jogszabályokat módosítsák, és a homofób bűncselekményeket is belevegyék a hatályba. A tanács nem beszélt arról, hogy ezt előtérbe hozná, vagy a horizontális antidiszkriminációs irányelvvel foglalkozna elsősorban, amely egyébként a szexuális megkülönböztetésről is beszél az élet különböző területein. És láttunk egy nagyon szomorú videót, amikor egy roma fiút megtamadtak, mert azt merte mondani, hogy egyenlőek vagyunk, és a fiú története mindenkit megrázott, mégis a bizottság és a tanács részéről rendszeresen azt halljuk, hogy elítélik a romák elleni támadásokat, ők inkább áldozatai, mint elkövetői a bűncselekményeknek. Igen, ezt kell mondani, hogy mi mindannyian romák vagyunk, amikor az emberi jogokról beszélünk. Az bekövesedett rasszista politikák ellen is fel kell lépni az intézményeknél ezen az ülésen az UNHCR beszélt arról, hogy mennyire torz a menekültekkel kapcsolatos közbeszéd, és ez mennyire káros, és mégiscsak egyetlen állam, Görögország képviselője kapcsolta ezt össze a jelenlegi fejleményekkel, a migrációs és menedékjogi törvényel kapcsolatosan. Végül pedig nagyon életszerű beszámolókat hallottunk franciaországi diszkriminációs esetekről muszlimokkal szemben, de most ez az új terrorizmus ellenes jogszabály nem teszi lehetővé, hogy nem diszkriminatív és nem önkényes módon alkalmazzák ezt a jogszabályt, ami ellentmond az emberi jogoknak. Persze nem lehet ezeket a kérdéseket mindegyszerre megoldani, stratégiai intézkedésekre van szükség, és ennek fókuszáltnak, célzottnak és időszerűnek kell lennie, de most valamiféle iránytűre van szükség, vagy kötelezettségvállalásra, meggyőző kötelezettségvállalásra az emberi jogokkal kapcsolatosan. Vannak EU kezdeményezések, amelyeket alapvető jogoknak neveznek, például ebben a magas szintű csoportban, de más EU politikák az igazságügy és belügy területén, illetve a szerződés 2-es 6-os cikke leírja az EU alapvető jogait és a kárta kötelező jellegét. Ezzel kapcsolatosan az EU-nak stratégiai tervet kell alkotnia, hogy a politikái tiszteletben tartsák az emberi jogokat, egészen a normák kialakításától a végrehajtásig. Az új bizottság félidős felülvizsgálata soron következik, és a következő emberi jogi jelentés a parlament részéről remélhetőleg ilyen kereteket fog sürgetni. Köszönöm. Thank you very much, uh, Mrs. Kazat. Köszönöm szépen Kazacskine asszonynak a hozzászólását. Ez kiválóan megalapozza az eszmecserét, ami reméljük, hogy gyümölcsöző lesz. Most lehetőséget adunk a kérdésekre, válaszokra. Egy képviselő jelentkezett, Sógor képviselő, tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen. Inkább egy megjegyzésem lenne az első hozzászólással kapcsolatban, Maláj asszony hozzásóval kapcsolatban. Ez egy folyamatos probléma, hogyan lehet meggyőzni a parlamentet, a bizottságot és a tanácsot arról, hogy a roma stratégiához hasonlóan, amely már létezik, legalább legyen egy jelentés a nemzeti e, kisebbségekről, amelyben a roma e, romát, e, roma kisebbséget is fel lehetne venni. Természetesen nem akarom az egyiket a másikkal összehasonlítani. Egy mondatot szeretnék említeni a parlament kutatással kapcsolatos anyagából, mely szerint a tanács részéről nincs politikai akarat a regionális és kisebbségi nyelvek védelmének felvételére az európai jogszabályokba. Még mindig nincs szisztematikus megközelítés arra eh, nézve, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak védelme megvalósuljon, köztük azokat az értékeket is, amelyek szerepelnek az alapjogi kartában, és ez eh, amiatt van így, mert eh, úgy gondolják egyesek, hogy az kisebbségek jogaival kapcsolatos jogszabályalkotáshoz az Európai Uniónak külön illetékességre van szüksége, holott ez nem így van. Egy tanulmány elkészítése nagyon fontos lenne, ez az első lépés lehetne az állásfoglalás ezen részének végrehajtásával kapcsolatban, amelyet 2015. szeptember 8-án fogadott el a parlament Talán ezért nem tudott Timmermans úr ide eljönni, mert 2015. szeptembere óta nem volt elég ideje előkészíteni ezt az anyagot. Talán nyáron, vagy idén, vagy legkésőbb jövőre elkészül ez az anyag. Köszönöm szépen. Jurek úr következik. Köszönöm szépen. Sógó Csabát támogatom. Ami a nemzeti kisebbségeket illeti, a kontinens sok részén ez a téma eh, már eh, felmerült, több mint eh, száz éve jogszabályban van lefektetve a kontinens egyes részén a nemzeti kisebbségi nyelvek védelme, de néha az európai intézmények nem teszik ezt meg. Egyes tagállamokban az emberek nem tudják a nevüket, például nem engedhetik meg maguknak, hogy olyan ABC-ben írják le a nevüket, amelyik megfelelő lenne a nevüknek. Ez nagyon aggasztó helyzet. Szeretnék beszélni a hagyományos kisebbségekről is, minden témáról, az emberi méltóság és a jogok egyenlőségének tiszteletben tartásával kellene nyilatkozni. Azonban van itt egy pontatlan megjegyzés, pontatlan definíció a kisebbsége kapcsolatban. Attól, hogy egy vélemény, kis, kisebbségi vélemény, ez nem jelenti azt, hogy ez helyes vélemény. Mindenkinek joga van a saját véleményéhez. Az, hogy a poligá, poligámiát gyakorló kisebbségnek számítanak, attól még nem szabad, nem, ez még nem jelenteti azt, hogy őket ugyanúgy kell kezelni, mint a monogám családokat a monogámia és a monogám család biztosítja a nők tiszteletben tartását Európában, és ezt nem lehet ugyanúgy kezelni, mint a poligám családokat. Vannak olyanok, akik Európába érkeznek, és a házassági anyakönyvű kivonatuk szerint több nővel kötöttek házasságot egy időben, de ezt nem tudjuk a saját jogrendünkben jogrendünkbe átvenni. Úgyhogy az egyetemes értékeket jelentő elveinket kell védeni, és nem mindenképpen minden esetben a kisebbségi jogokat. Nem kell minden kisebbséget speciálisnak és különlegesnek tekinteni, ne adjunk nekik külön privilégiumokat és előjogokat. Szeretnék köszönetet mondani Clarkonak, aki beszélt a Down-szindrómával élő gyermekekről. Drámai a helyzet, de nagyon sok országban a tagállamok, egyes tagállamokban, Lengyelországban is lassan megkérdőjelezett megkérdőjeleződik az ilyen eh, eh, gyermekek vagy magzatok születéshez való joga, az abortusz fenyegeti őket, ha mégis megszületnek, akkor, akkor támogatják őket, eh, és méltó módon bánnak velük, de a születés előtt gyakran hát ítélet áldozatai, a szülők döntik el egyes esetekben, hogy ez a gyermek az elvárásaiknak megfelel, vagy nem. Ez az én véleményem szerint nem humánus. Én tudom, hogy az én megértésem nem fogja az Európai Bizottság álláspontját megváltoztatni, de ne féljünk attól, hogy ezeket a kérdéseket kimondjuk. Egyes tagállamok úgy döntöttek, hogy a döntéshozás szabadsága illetve a gyermekek születéshez való joga önkényes döntés kérdése. Nézzük meg azt, hogy mely sztenderdeket, értékeket védjük, és hogyan állapítjuk meg ezt. És tudatában kell lennünk annak a ténynek, hogy a kisebbségi vélemény nem mindenképpen a helyes vélemény, vagy érvényes vélemény. Gyakran beszélünk olyan kisebbségekről, amelyek a többségtől nagyon nagy támogatást kapnak, az igazi kisebbségek pedig gyakran magukra vannak hagyva. Okay, uh, at the end I would like to... Mm, Zárásként, mondja az elnök, szeretnék részt venni ebben a vitában. Az Európai Parlament tagjaként és lenyelő szeretném folytatni. Ja chciałabym e, zwrócić uwagę tylko... Szeretném e, felhívni a e, figyelmüket egy témára. Egy olyan kisebbségre, amely továbbra is kisebbség, és folyamatosan nehéz helyzetben van, a kisebbség mindig nehezebb helyzetben van, mint a többség. Hadd hasonlítsam ezt egy családi ö, ö, szituációhoz. Két ö, lányom van, az egyik idősebb, a másik fiatalabb. A fiatalabb lány mindig több figyelmet követelt egészen addig, amíg felnőtté nem vált, amíg meg nem érett, függetlenné nem vált. Ugyanez érvényes a kisebbségekre is, vége láthatatlan vitát folytathatunk a témáról, de nem szabad elfelejtenünk, hogy minden kisebbség, legyen szó fogyatékkal élőkről, vagy más kisebbségről, minden kisebbségnek külön figyelemre van szüksége, és gondoskodásra van szüksége. E, ezért beszélünk a kisebbségekről e, ebben a vitában, és nem ez az utolsó alkalom, hogy ezt tesszük a Libeszak Bizottságban. Az Európai Bizottság is szeretne részt venni a vitánkban, Színelander az... Bakert uh, úr. Asszony, kapja meg az. No question, but just uh, for your information. First of all... Uh... Nem kérdésem van, hanem tájékoztatást szeretnék közölni önökkel. Pat Clarknak mondom, hogy természetesen úgy gondoljuk mi is, hogy az ONHCR és az alapjogi kartának megfelelő sztenderdek szerint kell az alapokat elkölteni az Európai Bizottság és a tagállam felelőssége ez. Az Európai Bizottság ellenőrzi az ellen, azt az ellenőrzést, amelyet a tagállamok végeznek a managing a hatóságok formájában. Júliusban egy iránymutató dokumentumot fogad el az Európai Bizottság, amely az Európai Strukturális és Beruházási Alapoknak a kartának megfelelő végrehajtásáról szól, és ahogy ezt elfogadjuk, nyilván erről tájékoztatunk mindenkit, és számítunk az NGO-kra, hogy segítenek nekünk a tudatosság erősítésében és az információ terjesztésében ezzel kapcsolatban. Másodszor Kazecskine asszonynak pedig hadd mondjam el, hogy ön nagyon ügy, helyesen utalt arra, hogy amikor az szerződés szegési eljárásokra kerül sor az alapjogi jelentések keretében, akkor egyes tagállamokat megnevezünk, másokat nem. De van következetesség ebben, mégpedig a következő. Mindig, amikor van egy eh, hivatalos eh, sajtó eh, közlemény az Európai Bizottság részéről, akkor azt a tagállamot, amelyben egy tagállamot megemlítenek, akkor ez a jelentésben is szerepel az a tagállam néve, nevével. Azonban, hogyha a sajtóközleményben nem, nem jelent meg sajtóközlemény, amelyben megnevezték volna a szegés tárgyát képező országot, akkor az a jelentésben is sem szerepel. Köszönöm szépen. Ha jól értettem, akkor Mele az, hogy szeretne még reagálni a kérdésre. Igen, köszönöm szépen röviden. Sokor úrnak azt szeretném mondani, Ön említett egy éves jelentést az etnikai kisebbségekről, ez Schleswig-Holsteinben, Németországban a helyi parlament, a tartományi parlament minden törvényhozási ciklusban kiad e, egy jelentést azokról a kisebbségekről, amelyeket elismer Németország, amely kisebbségek közül három nagy részben Schleswig-Holstein területén él. Tehát a parlamenti képviselők készítik ezt, ez egy közös erőfeszítés, az NGO-k, a civil társadalom, és részt veszünk ennek elkészítésében, hogyha ezt kívánjuk. Ami a kompetenciát illeti, ön utalt az UJEZ jelentésre, természetesen szívesen utalunk mi is erre, főleg ami az érdemi jogokat illeti, a kultúrához, az oktatáshoz való jogokat. A professzor is említette, hogy ezek végrehajtásra kerülhetnek. Jurek úrnak pedig azt mondanám, ön említette azokat a kulturális jogokat, amelyek amelyeket az Európai Unió, amelyekkel az Európai Unió foglalkozhatna, mint egyetemes joggal ez pedig um, a saját nevünk, saját nyelvünkön, anyanyelvünkön való uh, leírása, illetve betűzése. A jelent, eh, nem volt időm kitérni erre az előadásomban, de a jelentésemben eh, szerepel ez. Ez igen, valóban aggasztó kérdés, ez tényleg egy olyan dolog, ami fontos a kisebbségek számára, a kisebbségi jogok számára, hogy fenntartsák a kultúráit és az azonosságukat. Ebben az értelemben azt gondolom, hogy ezt az Európai Bizottságnak foglalkoznia kell ezzel, és az a kisebbségi jogok érvényesítésében ennek szerepet kell játszania. Ami azt illeti, hogy egy kisebbségi jó vélemény helyes vagy helytelen, ez nyilván ez nyilván szubjektív, de nagyon fontos, hogy mindenkinek a véleményét meghallgassuk, hogy ez helyes vagy helytelen az adott vélemény, ez az eszmecsere vagy a vita tárgyát képezi, de nagyon fontos, hogy minden csatornát nyitva tartsunk, mindenki elmondhassa a véleményét. Ez nem jelent az, hogy a végén mindenki nyer, de mindenkinek a véleményét meg kell hallgatni. Igen, köszönöm szépen. Ez egy kiváló összefoglalója volt a vitának. Szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek az érdekes hozzászólásokért, amit hallottunk ma délután ez az Európai Parlament munkáját inspirálni fogja. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt.